Anche se molti colleghi non hanno rispettato il mio forte invito. Kedves kollégák, látom, hogy nem mindenki tartotta be azt a felhívást, hogy negyed négyre érkezzen meg a társaság, de javaslom, hogy kezdjük el, mert különben nem tudunk a végére jutni a programunknak. Úgyhogy azonnal meg is nyitom az ülést. az ötös napi rendi pontra térünk át. Egy tanulmány, amit a szakbizottságunk kezdeményezett, egy európai politikai szintér létrehozása címmel. Luciano Bardi az egyik szerző, társszerző, itt van, a Firenzei Intézetnél dolgozik, és most megkérném, hogy röviden vezesse elő ezt a tanulmányt, mutassa be a tanulmány részleteit, amelyet egyébként teljes egészében megtalálnak a dossziéjukban. Ma délelőtt is itt volt, úgyhogy hallotta már a tanácskozásnak az egyik részét, most pedig bemutatja majd ezt a tanulmányt. Még egyszer elmondom, a transnacionális párt rendszer létrehozása a témánk. Angolra fogok mindjárt váltani, mivel a prezentáció is angolul van. Köszönöm szépen a meghívást. Ennek a szakbizottságnak több tagja tanulja volt egy korábbi alkalommal, amikor bemutattuk ezt a tanulmányt, úgyhogy ismerősek lesznek azok a dolgok részben, amiket elmondok. A módszert szeretnénk annak idején a módszert hangsúlyoztuk, most pedig inkább majd a következtetésekre helyeznék hangsúlyt részletesebben. Tulajdonképpen egy projekt húzódik a tanulmány mögött, ez pedig annak a következménye, hogy 2009. novemberében a mi szervezetünk nyerte meg a kiírást, azzal a címmel, hogy készítsen egy jelentő, jelentést a transnacionális pártrendszerek fejlődéséről Európában. 2010. augusztusában aztán meg is született ez a jelentés, ami arra tér ki, hogy európai szinten hogyan is valósulhatna meg ez a transnacionális pártrendszer. Négy részből áll ez a jelentés, és mindegyik bemutatja az Európai Unió párt rendszerét. Egyrészt megállapítja azt, hogy homogenitás mutatkozik az ideológiai pozicionálásban, aztán hogy hogyan kerülnek kiválasztásra a tagok, milyen gyakorlatok alapján, milyen politikai kultúra és pártszervezeteket ismerünk és a választójog. Nézzük meg akkor az elsőt, az ideológiai pozicionálásban mutatkozó homogenitást. A következő diákban majd látni fogják ezeket az ideológiai pozicionálásokat. amely itt már látható is, az európai parlamenti pártokra is igaz egyébként, egyfajta ilyen pókhálószerű pozicionálás. Hét dimenzió mentén a jólét, a liberális szocializmus, a gazdasági szabadságok, pénzügyi kérdések, jogszerűség, bevándorlás és a környezet. Ezek tehát a dimenziók, amelyek mentén elhelyezzük a felmérések alapján a pártoknak, a nemzeti pártokat az egyes pártcsoportokon belül. Mint a látható, valóban egyfajta homogenitás mutatkozik a parlamenten belül a legnagyobb pártok között. Talán a legnagyobb a homogenitás a liberálisok vonatkozásában. keves, kevésbé homogénnek mondható a többi ö, csoport, ahol inkább zöld, illetve bocsánat, baloldali hajlam ö, látható az északi baloldalnál és a zöldeknél. Az Európai Uniós demokratik, demokrácia szempontjából nagyon fontos az, hogy a szavazókat felvértezzük egy, programos programozás, egy programmal tulajdonképpen, amely észszerű. És hogy ezek a szavazók jól is érezzék magukat, elégedettek legyenek, amikor őket képviselik európai szinten. Úgyhogy a A politikai társ szervezetek vonatkozásában is vannak követelmények, és amikor ugye a legnagyobb bővítési forduló ra sor került, akkor ennek a hatása a politikai csoportok kohézióját is érintette. Azt mutatta a kutatás, hogy nagyon sokszor a homogenitásra negatív hatással lehetnek a regionális szintű választások, a magasabb, illetve fölé rendelt pártok homogenitását tekintve. A handoutokban szerepelnek egyébként ezek a diák, és sajnos a tolmácsok ezeket nem kapták meg, és hát abban majd nézegethetik. Következő a tagok kiválasztásának gyakorlata. Ebben a tekintetben nincs konformitás. A pártcsoportokban más és más gyakorlatok uralkodnak, tehát itt a transnacionalitás azért nem mutatható ki, legalábbis ez az eredménye a megfigyeléseinknek, amely eredményekről majd nagyon részletesen elolvashatnak a dokumentumban, úgyhogy én csak a megállapításokat teszem, nem pedig ilyen önkényes megállapításokat kívánok tenni. Minél decentralizáltabb és befogatóbb a, a tagválasztás, annál nagyobb a lehetőség a parlamenti tagok számára, hogy a saját ö, csoportjukon belüli ö, szokásoknak megfelelően kerüljenek be, legalábbis ez a decentralizált ö, részre igaz, és ez mutatkozik meg úgy tűnik a ö, tanulmányunkból. A tag kiválasztásnál a pártkonferencia az, ami a legnagyobb súlyallatba esik. És hát ez nyilván ugye itt nemzeti szintről induló folyamat. Ez a helyzetleírás, amelyet szeretnénk esetleg valamilyen módon módosítani. Harmadik pont – a jelentésen belül, a politikai kultúra és a szervezetek. Nagyon nagy a variabilitás a pártok között, nemzeti szinten, és úgy tűnik, hogy mivel nagyon nagyok a különbségek, ezért egy egységes európai párt létrejöttét ez hátráltathatja. Tehát egy nemzeti szintű elaprózottság, felaprózottság egy csoporton belül, és ennek következtében ugyanabból az országból, ugye ugyanabból a csoporton belül, párcsoporton belül több párt is dolgozhat, és ez pedig feszültségeket teremthet, amikor egy, egy csoport, egy politikai csoport, egy család, politikai család kifejlődik. Az európai parlamenti választásoknál is megmutatkozik ez. Az a veszélye ennek, hogy nemzeti szintről gyakorlatilag a pártok közötti feszültségeket, amelyek ideológiailag tulajdonképpen közel állnak egymáshoz, politikailag azonban nem, az a nemzeti rendszerükre is ö, transportálódik. A politikai kultúrák és a szervezetek azonban azért, mivel ugyanaz a jogi rezsim érvényes a pártokra, lehet, hogy az európai pártoknak a kialakulását ennek a kialakulásnak kedvez. hangsúlyoznám, hogy majd ezekről később részletesebben fogok szólni, amikor majd újra szót kapok. Elmondtam a különbségeket a politikai kultúrák vonatkozásában, és hogy ez a európai parlamenti választásoknál is fontos tényező. Nemzeti szinten fontosnak tartják az európai parlamenti választásokat, méghozzá azért, mert egyfajta tesztnek értékelik. Nem csak politikai kérdések tekintetében, más kérdések tekintetében is, amelyek nemzeti szinten érdekesek, hanem a párt, párt stratégiák tekintetében is ugyan sokan ott próbálják ki, hogy ezek a stratégiák működnek-e, hogy a szervezeti célkitűzések ezek működnek-e, támogathatóak-e, és ezt az európai parlamenti választások keretében tesztelik. Nézzük meg akkor a pártfinanszírozást és a választási törvényeket. Délelőtt már volt szó erről, clearing rendszerekről. Nyilván nem volt annyira részletbe menő az eszmecsere, és akkor sem tudtunk még olyan sok mindent, amikor írtuk ezt a tanulmányt, úgyhogy később majd úgyis visszatérünk még erre. Most inkább csak a mi következtetéseinket szeretném összefoglalni, amelyeket ugye egy, hónappal, egy pár hónappal korábban fogalmaztunk meg az akkori időszakra vonatkozóan és kezdjük akkor a választási törvényel. Az Európai Uniós szinten a kampányokat támogatni kellene jobban, és európai szintű párt politikai programokat kellene keresztül vinni, amennyiben lennének európai szintű választókörzetek. EU-s szinten végre lehetne hajtani a preferenciális szavazást. És a kutatások azt mutatták, hogy ez a preferenciális szavazási rendszert a legnagyobb eszköz amely rendelkezésére áll a szavazóknak, és amelyel tulajdonképpen az eredményt befolyásolhatják. Hiszen azért tudjuk, hogy egyéni és pártválasztás az, ami eldönti a szavazásnak az eredményét, de a szavazó kezében van a döntés. Ott, ahol ez a preferenciális rendszer működik, ott a választási magatartás az, amely eldöntheti részben is, legalábbis részben a tagoknak a bekerülését. A szervezeti konferenciát is elő kellene mozdítani, és egy erős EU-s rendszerrel, gondolok itt most a pártfinanszírozásra, ez el is érhető ösztönzők, pozitív ösztönzők léteznek, de ezek dacára a 2004-2003-as tanácsi rendelet alapján a nemzeti komponensek és a párt csoportok vonatkozásában itt nem mutatkozik meg az a várt pozitív lökés. Nemzeti pártok és transnacionális pártrendszerek. Azt gondolom, itt már elhangzott ma délelőtt ugyanaz, hogy a pártrendszer az nem csak a résztvevő pártokból adódik össze, hanem a terhektől is és a feszültségeken is múlik a pártok közötti feszültségekre gondolok itt az új demokráciákon belül látjuk is ennek a hatását. EU-s szinten út tartunk, hogy van valami, ami úgy tűnik, hogy afelé közelít, mint hogyha egy transnacionális párt kezdene ki fejlődne, de transnacionális párt rendszer még nem beszélhetünk. Nemzeti szinten Például Belgiumban van egy sor párt, de nem egy olyan pártrendszerről beszélünk, amely egységes, hanem két különböző pártrendszer, de nem egy integrált pártrendszer. Ösztönzők, Ezeket meg kell teremteni annak érdekében, hogy politikai interakció alakuljon ki a pártok kör, között az Európai Uniós szinten. Mik a tanulmány következtetései? És akkor egyfajta receptet is írhatunk. A transzociális pártoknak a kialakulása tulajdonképpen szükségszerű, de nem elegendő feltétele annak, hogy egy transnacionális pártrendszer kialakuljon. A legnagyobb probléma az, hogy nincs verseny azért, hogy mondjuk végrehajtó posztokat szerezzenek ezek a pártak. Erről beszéltünk délelőtt, viszont erre nagy hangsúlyt fejezünk. A jelenlegi intézményi struktúrában tulajdonképpen ezeknek a transnacionális pártoknak a szerepe nőhetne, azáltal, hogy a parlamenti reakciókat koordinálnák, és új eljárások kezdődnének a működésük tekintetében. Mit kellene tennünk? Az EU szintű és alulról induló pártok között kapcsolatot kellene előmozdítani, a szövetségeket kellene erősíteni, és hogyha körülnézünk a saját párcsaládunkban, tulajdonképpen három szervezeti elemről számolhatok be, vannak az alulról építkező szervezetek, van a párt, amely tulajdonképpen regnál, amely kormányoz, és van egyfajta titkárság. Az európai szintű párt versenyt is ki kellene, alita, ki kellene alakítani, a pártok láthatóságát, és relevanciáját az EU-s szinten is javítani kellene. Amennyiben ez megvalósul, akkor ez majd, hát talán egy óra múlva erről is beszámolhatok a következő prezentációban. Köszönöm. Bene, professor Bardi, la ringraziamo. Mi ricordo che Köszönöm szépen, professzor úr. Nagyon jól emlékszem, hogy a tervezetet bemutatta nemrégiben, most elkészült, el is olvashatjuk. Minden esetre, ha valaki kérdést kíván feltenni, lehetőség van rá, Gerero úr. Köszönöm szépen, Várdi professzor úr, ezt az előadást. Sajnos e, időnként e, e, szem előtt évesztettem. Most egy részre szeretnék rákérdezni először, amely fontosnak tűnik nekem. Az európai pártok, pártrendszerek az, amire rá szeretnék kérdezni, illetőleg, hogy függ ez össze egy választási reformmal, amelyről éppen most tárgyalunk, és ez az említett preferenciális elsőbségi szavazatok témája. Általában ez egy demokratikus minőséget jelent. Arról van szó, tehát, hogy nem csak egy pártra szavazhatunk, hanem egy sorrendet lehet felállítani, vagyis a párt jelöltjeinek sorrendjébe beleszól gyakorlatilag a választó is. Ez a bürokráciát, a központosítást akadályozza meg legalábbis annak túlzott mértékét. Véleményem szerint azonban az a helyzet, láthatjuk, hogy ez az adott országtól is függ a politikai vezetéstől. Tehát a dolog vagy jól működik, vagy kevésbé jól működik. Vagyis azt mondom, senki se kérdőjelezi meg, ha Németországban preferenciális szavazást ö, alkalmaznak, másrészt viszont Olaszországban, Dél-Olaszországban már voltak kérdőjelek. Hiszen a preferenciális szavazat ahhoz vezethetne, hogy egyéni választási harcokat, kampányokat folytatnak, és ez kihathatna egy párton belüli jelöltekre is. Ez a nemzeti vetülete volt a dolognak. Ami a preferenciális rendszert illeti a transnacionális választásokon, azt meg lehet úgy szervezni, eltérően az eddigiektől, hogy akkor ez ahhoz vezet viszont, hogy a legnagyobb népsűrűségű országokban több lehetőség van arra, hogy kiválasszák a jelöltjeiket, tehát a németek mondjuk a németre szavaznak, a spanyolok a spanyolra, a 25 nemzetből, és vegyük figyelembe, hogy 46 millió lakos van Spanyolországnak, az olaszok is megválasztják a sajátjukat, akkor mondjuk a litván jelölt, vagy a máltai jelölt esélyei bizony lényegesen csökkennének. Vagyis egy további hipotézis is felmerül itt. A lista összeállítása egy politikai tárgyalás alkú eredménye, hogy úgy mondjam, illetőleg a választók dönthetnek a listáról, és nem 25 jelölt lesz rajta, amiből ezt a bizonyos 25-öt le lehet fölözni. Ez a dolog ebben a formájában meglehetősen bonyolult, és e, talán egy későbbi szakaszban jobban látjuk, mi történik, amikor lesz európai pártrendszer, akkor működőképes a dolog, de a jelenlegi rendszer mellett ez problémás. Adott esetben a választók is egy európai tudattal rendelkeznek, és akkor ez működőképes is lehetne, és pozitívabb hatással járna. Nem látok további hozzászólást. Meg is adom Bárdi professzor úrnak a szót, hogy reagáljon. Köszönöm szépen. A preferenciális szavazatról beszélünk, éppen ezért most már az olasz nyelvet választom. Osztom. Az összes pontot, amit Guerrero úr felvetett, viszont vannak bizonyos technikai részletek, amelyekre talán érdemes kitérnem mivel csak nagyon röviden mutattam be a tanulmányt, és nem jutott elég idő, hogy a részletekbe menjek. A preferenciális szavazatrendszer esetében azt mondhatjuk, hogy ez egy gyakorlati ajánlás kíván lenni, nem politikai. Nem a mi dolgunk tudnélik a politikai ajánlás. Az Európai Parlamentnek kellene ezt megoldani. Egyébként ez persze az összes kommentára vonatkozik majd, amelyel a későbbiekben állok elő. Ezt úgy gondoltuk, hogy egy homogén választási rendszert kéne alkotni, vagyis hogy a transnacionális választókörzetben persze voltak kétségeink, éppen az említett okoknál fogva, hiszen a kisebb államok komoly nehézségekkel szembesülnének, mint ön azt joggal említette. Ami pedig a demokrácia minőségét illeti, természetesen praktikusan kijelenthetjük, hogy a problémák nagy része, amelyek a preferenciális szavazásból adódnak, és a visszaélés adott esetben, amelyre sor került Olaszországban, sőt, még mindig előfordul, az a többszöri preferenciális szavazásra vagy szavazatra vezethető vissza. Egy preferenciával egyetlen jelölt esetében számos probléma elkerülhető. Hogy ez mondjuk adott esetben korai még ez a megoldás. Azt el tudom képzelni, és bírálatként el is kell fogadnom csak azt akartam mondani, hogy a preferenciális szavazattal való szavazattal foglalkozó kutatásaim 1987-ben kezdődött, 24 évvel ezelőtt, és akkor már végeztem ilyen lépéseket. Akkoriban bizony korai volt ez a megoldás. Aztán persze a brit választórendszert, választási rendszert is megváltoztatták, azra is azt mondták, hogy korai, valószínűleg mindig korai az. Minden esetre én a technikai jellegű véleményemet elmondom Villander. Elnézést kérek, hogy utóbb jelentkezem. Azt hittem, több hozzászóló lesz majd, ezért nem akartam jelentkezni. Köszönöm a megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy a további vita során arra kéne törekednünk, hogy megnézzük, milyen tényleges újításokat tudunk elérni egy rövidebb távon, mert azt gondolom, hogy bizonyos javaslatok inkább az elsődleges jog módosítását igénylik, míg vannak a másodlagos jogban elhelyezhető javaslatok, és vannak politikai igények is, amelyeket megfogalmazott. Tehát ha például azt mondom, hogy a pártok, a párt családok, amelyek tartják magukat valamire, azoknak legyen egy európai szintű csúcsjelöltjük, vezetőjelöltjük. Tehát eh, itt eh, egy politikai végrehajtásról van csak szó, szerintem nem jogi eh, kérdés ez. Ezért a transnacionális választókörzetről folyó vita engem nem elégít ki igazából, mert szerintem szerződésmódosítást igényel, hiszen éppen ez a veszély felmerül fel, hogy a 25 transnacionális jelölt, mondjuk két-három államot képvisel a végén, aminek az eredménye az, hogy a tagállamok azt mondják, hogy hát itt vannak bizonyos kedvezményezettek ebben a rendszerben, ezt ki kéne egyensúlyozni, és 2019 is választák, sokig nem látok olyan modellt, amivel ezt meg tudnánk oldani. Nyilvánvalóan viszont a párt alapszabály továbbfejlesztésével a párton belül demokrácia területén tudnánk haladni. Ezt a témát egy nagyon fontos pontnak tartom, ha erről tárgyalunk hogy mennyire legitim a választók szavazata egy-egy jelölt esetében, akkor felvethetjük azt is, hogy a jelölés mennyire legitim, hiszen itt is vannak eltérések. Úgy vélem, hogy itt minimális követelményekről van szó, tehát titkos választásokon a jelölés, és bizonyos minimális standardek igénybevételével, ami a párt tagságának a véleményét veszi figyelembe. Erről szeretnék többet hallani. Látom, van további hozzászólás. Köszönöm szépen. Tényleg nagyon érdekes ez a tanulmány, amelyet elvégeztek a szakbizottságunk megbízásából. Most egy kicsit a részleteket szeretném megvizsgálni. Ahhoz, hogy európai pártokat alapítsunk, még nem jelenti azt, hogy létrehozunk egy európai pártrendszert. Ezt értem. De bizonyos fejlemények az Európai Unióban lépésről lépésre történnek. Tehát megállapítunk valamit. Ma megtárgyaljuk, holnap írásban rögzítjük, és holnap után már csak azt veszük észre, hogy ez tárgyalások témáját képezi. Hogyha a határokon átnyúló választási listákról beszélünk, akkor nyilvánvalóan ehhez szükség van egy európai pártrendszerre, ahol van egy közös párt alapszabályzat, és tényleg fontos az, hogy az európai politikai pártok között legyen egy verseny, ami most lényeges, a finanszírozásról is beszélünk a jelentésben, hogy megtegyük az első lépést, vagyis megteremtjük a feltételeit egy rendelet segítségével ennek. Az Európai Bizottság tehát készít egy javaslatot, oly módon, hogy a minimális feltételek teljesüljenek ahhoz, hogy ezek a pán-európai pártok demokratikusak legyenek, és hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni. A következő kérdésem van, ma délelőtt elhangzott ez már egyébként, hogyan látja ön ezt? Nem csak arról van szó, hogy különböző tagállamok pártjai, tagjai ennek tehát, hogy odahaza valaki pártag, és, hanem egy közvetlen pártagság is lenne a nemzeti, nemzeti túlmenően, vagyis nem kell otthon nemzeti pártnak lenni, hanem itteninek. És on, így érkezhetnek olyan országból is, ahol saját tagpárt nincsen. Bádi professzor úr tud válaszolni erre? Köszönöm szépen. Ami Viland úr által elmondottakat érinti, inkább Guerrero úrhoz kéne fordulni vele, de nem hozzám. Úgy gondolom, bizonyára vannak alkotmányossági részek, itt az elsőleges és a másodlagos jog kapcsán, politikai szempontból sem tudok szakértőként itt végleges állást foglalni, én csak meg tudok állapítani valamit, azt, hogy mi lenne az ideális. Tehát például egy olyan ajánlás, hogy egy jelöltre tesznek javaslatot a bizottsági elnökségi posztban, és akkor ma délelőtt például azt hallottam, hogy a néhány párt ebbe az irányba mozog, és szerintünk ez egy olyan aspektus, amely európai szinten erősíti a versenyt. Erősítheti, jobban mondva. Ez tehát egy pártrendszer létrejöttének az egyik komponense lenne. Azt gondolom, arra is válaszoltam, amit a jelentéskészítő hölgy említett. Ami pedig az alkotmány módosítást illeti, vagy esetleges jogi előírások módosítását illeti, egy transnacionális választókörzet létrehozásához nyilván szükség lenne elsődleges jogszabálymódosításra, de hát akkor viszont az itteni szakbizottságnak kéne döntenie, hogy meg lehet -e ezt csinálni. Ha lehetséges, akkor valószínűleg ez kívánatos megoldás. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy a preferenciális szavazat bizonyos feltételek mellett elfogadható lenne. Én is úgy gondolom, hogy nagyon konkrét kritériumot kéne megnevezni, mint Villant úr mondta, hogy hogyan is működjön a rendszer. Ami pedig a tagság kérdését illeti, polgárok, akik a saját hazai nemzeti pártjuknak nem tagjai, ez is egy felvetés, majd később erről még beszélni fogok. Én most a kutatócsoport nevében tudok csak beszélni. Mi abban egyetértünk, hogy ez így jó lenne, de valószínűleg nem a hagyományos pártagság mintáján működne ez, hiszen számos dolog változik ott is, vannak dolgok, amelyek már, amelyeket már, amelyeken túlhaladott az idő, például a támogatók a helyzete, még ha hivatalosan regisztrálják is őket, még ha szeretnénk is, hogy legyen ilyen, vagy kívánatos lenne ez, itt nem gondoljuk, hogy egy alternatív tagságot létre lehetne hozni, vagy létre kéne hozni a nemzeti pártokhoz képest ebben sem végleges és egyhangú a vélemény, az irodalomban sem, a szakirodalomban sem. Vannak pozitív és negatív aspektusai ennek a felvetésnek. Mi úgy gondoljuk, hogy be kéne vezetni egy olyan tagságot, amely nem fedi át teljesen a nemzeti szintű tagságokat. Gerero úr, kért szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Viland úrnak szerettem volna azt mondani, hogy én Andrew Duff, Duff elek, a választási rendszer reformjáról szóló jelentéséről beszéltem, hiszen ennek volt, ennek az alapvető javaslata volt az, hogy legyen esetleg egy olyan határokon átnyúló lista mondjuk 25 névben, amelyről transnacionális szinten öm, szavaznak az állampolgárok. Tehát ez Andrew Duff úr jelentésének az egyik eleme volt. Ezzel, ennek az ötletnek a vonatkozásában az európai pártok jelölhetnek képviselőjelöltet, illetve ők jelölhetik az Európai Bizottság elnökének a személyét is, amennyiben a parlamentben többséget érnek el. Ez egy nagyon fontos javaslat, és nagyon érdekes. Számos országban, de hát ezt Bárdió sokkal jobban tudja, mint én, vannak olyan parlamenti rendszerek, amelyekben bár az a parlamenti képviselőket legálisan megválasztják a választók, az állampolgárok, mentálisan vagy politikailag igazából azt csinálják, hogy egy kormányprogramot választanak. És nagyon sok esetben miniszterelnököt választanak, egy kormány miniszterelnökét választják meg. Tudom, hogy persze vannak más példák is Európában, de amikor um, általános választások vannak, és mondjuk 75%-ban jelennek meg a szavazók, és aztán más esetben a regionális választásokon hirtelen a választók részvételi aránya 60%-ra csökken. Az európai választásokon pedig akár ez az arány lemegy 45%-ra is, ami egyébként még mindig jobb, mint az európai átlag. Az európai átlaghoz még mindig elég, képes még mindig elég jó, de amikor az, a szavazókat megkérdezik, hogy miért van ez, miért ez a helyzet, akkor azt mondják, hogy hát igazából, amikor az európai választásokon választanak, nem, tudnak, nem tudják, hogy mire szavaznak. Az általános választásokon, hazai általános választásokon pedig egy kormányt választanak. Tehát bármi, ami el tud mozdítani bennünket abba az irányba, hogy egy olyan választást szervezzünk meg, ahol az állampolgárok tudják, hogy miről döntenek, ez meg fogja választani az ő, meg fogja változtatni az ő politikai egységének a kormányzását, és ez a politikába való bevonásra, az állampolgárok bevonására, illetve a választási szereplésre, választásokon való megjelenésre is kihatással lesz. A szocialista párt, az Európai Szocialista Párt például ezen gondolkozik, azon gondolkoznak, hogy az Európai Bizottság elnökének a személyére jelöltet állítanak a 2014-es választásokban. Valamilyen szinten ez már a múltban is megtörtént, az elmúlt választásokon ez nem volt explicit, de volt egy ilyen tudat az emberekben, hogy a néppárt, az európai néppártnak idézőjelben a jelöltje volt a Barroso úr. De nem volt egy ilyen explicit politikai üzenet a választási kampány során. 2014-ben erre sor kerülhet, és hogyha sor kerül, akkor lehet, hogy az európai választóknak az lesz a benyomása, hogy valami sokkal konkrétabbról döntenek, mint az Európai Parlament összetételéről. Elnök, szót kértek még továbbá, Hefner, Ranger úr, de em, hadd ismételjem el, amit délelőtt is javasoltam. A terv az, hogy négy órától öt óráig a négy professzortól Bárdi professzortól is fogunk még néhány szót hallani. Lehet, hogy jó ötlet lenne, hogyha az általános vitát visszatartanánk eddig a pontig, meghallgatjuk a négy előadónkat, és utána tartunk általános vitát. Bandzsa úr szeretne most hozzászólni? Tudok várni, mondja a képviselő úr. Jó, hát akkor ebben a szellemen járjunk el. Elnök, akkor szeretném felkérni Morlok igazgató urat, hogy tartsa meg beszédét. Negyed óra áll a rendelkezésére. Tehát a négy szakértőnknek, Morlokúnak, Bárdi úrnak, nem csak hárman vannak, ha jól látom, mondja az elnök, illetve Kriszokó úrnak, remélem jól ejtettem ki a nevét, mondja az elnök, tehát ö, negyed óra elrendelkezésükre. Először Morlok úr kap szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! A demokrácia azt jelenti, hogy befolyásolhatóság. A politikusoknak a befolyálhatóságot. Egy demokratikus, jól működő rendszerben éppen ezért vannak olyan csatornák, amelyeken keresztül a nép, az emberek, a választók inputokat helyezhetnek a politikusokba. Ez pedig ugye választások alkalmával történik, és vannak egyéb rendezvények is, amikor eszközök, ezekkel az eszközökkel élhetünk. A befolyásolás eszköze jut, oda vezetett, hogy specializált szervezetek léteznek, akik használják ezeket. A politikai pártok tulajdonképpen specifikus szervezetek, akik tulajdonképpen ezt a fajta befolyásolást megvalósítják. A befolyásolás úgy működik, annyiban, olyan mértékben, amilyen fejlett a pártrendszer. Tehát a demokráciát értelmezhetjük úgy is, hogy tulajdonképpen a pártrendszer az egyik előfeltétele. Ez egyik alapvetés, amelyből kiindulunk. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy az európai valóságban fontos politikai befolyások csak korlátozottan vannak csatornázva az európai pártokon keresztül. A központi szereplők még mindig a nemzeti kormányok és a nemzeti pártok, illetve nemzeti parlamentek. Mind a mellett persze nem szeretném elfelejteni az Európai Parlamentet sem megemlíteni. Az uniós szerződés 10-es cikke szerint a demokrácia a négyes cikkben külön szerepel, a négyes bekezdésben, és ott a pártokat európai szinten is kiemeli. Nagyon lényeges, hogy az európai politikai pártok ne csak itt a parlamenten belül dolgozzanak, hanem a politikai konfliktusok, a politikai értekek teljes spektrumokban az európai politikai pártoknál is lecsapódjanak. Úgyhogy központi fontosságú az európai politikai rendszernek a kialakítása. Egyet értek ezért az előttem szólóval, Bárdi professzorral. Tudjuk, hogy az európai politiki, politikai pártoknak a jelentősége eddig korlátozott volt az európai parlamenti választásokat, a nemzeti megfontolások határozzak meg, de akkor mit tehetünk, hogy egy ilyen európai politikai pártrendszert egy kicsit megtöltsünk élettel? Három megközelítést látok. Az egyik a nem az intézményi rezsimet illeti, a második a finanszírozás, a harmadik pedig a pártokra vonatkozó szabályok. Az intézményi rendszer azért annyira fontos, mert a pártok tulajdonképpen akkor tudnak jól működni és jól fejledni, fejlődni, hogyha megvannak ennek a feltételei. Egy, egy jó környezet. Parlamenti demokrácia a legjobb ilyen környezet, és ez itt az Európai Parlament vonatkozásában tulajdonképpen nincs meg, de ennek a grémiumnak nem is az a feladata, hogy a szerződések alapvető módosításairól most elgondolkozzon. Viszont az, hogy milyen cselekvési területek attraktívak a pártok tekintetében, akkor azt igenis meg kell nézni, hogy a területeket nem lehet -e megerősíteni, hogy itt úgymond labdába rúgjanak az európai pártok is, parlamenti pártok is. Pénzről is beszéljünk, a finanszírozásról. Nyilván források nélkül nem működnek a pártok, az európai politikai pártok sem, sőt, költségvetési támogatás nélkül sem. Valószínűleg innen több pénz csordogál a pártokhoz, de hát ettől lesznek működőképesek. A költségvetési finanszírozással lehet biztosítani a függetlenséget, és hát itt kiemelném az esélyegyenlőséget is ebben a kontextusban. Tudjuk, hogy széles és nagyon különböző rétegeket céloznak a pártok, és van, akinek nagyobb a merítési lehetősége a szavazói bázisból, mint másoknak, tehát a politikai esélyegyenlőséget biztosítani kell, hiszen ezáltal a polgárok is megkapják a képviseletüket. A harmadik megközelítés, amiről szólnék, az az európai párt státusz, illetve párt jognak a kérdése. Tíz kérdést kaptam, és ezek mentén fogok haladni. Az első kérdés a jogi személyiség. Amennyiben lenne egy olyan jogi formája az európai pártoknak, amilyen most még nincs, akkor ez racionalizálni és egyszerűsíteni a politikai pártoknak az osztályozását. Bizonyos országokban az európai pártoknak akkor nem kellene a státuszért egyáltalán erőfeszítéseket tenni, hanem cselekvőképesek lennének nemzetközi szintéren is, de ezt ugye státuszhoz kötik, pártstátuszhoz. Tehát, hogyha az európai politikai pártnak meg lenne a jogi személyisége, akkor ez a helyzetet javítani. De formális kritériumokon kellene ezt odaadni, és egyszerűen kellene ezt a státuszt odaítélni, ez lenne az üdvözlendő. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy egy ilyen európai jogi formának a hatásait a nemzeti jogra is kihatással lenne, hiszen léteznek a saját nemzeti jogban is ilyen jogi formák, és éppen ezért európai jog szerinti európai parlamenti státusz a parlamenti választások során az európai választásoknál ugyanolyan joggal kell, hogy rendelkezzenek, mint a nemzeti választások alkalmával. Nem olyan egyszerűen megválaszolandók egyébként a kérdések. Talán a legnagyobb kedvezmény, legkedvezőbb elvánás elvét hozhatnám itt például, tehát nem lehet rosszabbul bánni az egyikkel, mint a másikkal, ha európai pártról van már szó. Számos egyéb bonyolult kérdés van, de nincs annyi időm, úgyhogy nem is bonyolódnék bele. Második pont, a fogalmi meghatározás, mit is értünk európai parlamenti párton. A szerződésben szereplő definícióval nincs gondom, itt a politikai realitást az Európai Unión belül tükrözik vissza a megfogalmazásban, ahol ugye vannak összekapcsolódások. Németként szerettem volna arra utalni, hogy a legtöbb német párt a nagyon szigorú jogi értelemben nem rendelkezik jogi személyiséggel. A legtöbb pártnak Németországban van a székhelye, de lehet, hogy e vonatkozásban is jogi szempontból lehetne változásokat eszközölni. Nagyon nagy problémát látok abban, hogy további feltételek mentén hogyan válhat valaki európai pártá. Ugye különböző nemzeti parlamentekben kell, hogy meglegyen a képviselet, ami problematikus, mert a nemzet, nemzeti parlamentbe való be, bejutás és a képviselet más és más. Van, ahol 5%-os a küszöb, máshol 3%. Úgyhogy van, ahol, hogy úgy mondjam, könnyebb a képviseletet megszerezni, mint máshol. Úgyhogy itt azért legyünk nagyon óvatosak. Aztán az új pártok alapítása. Hát itt is csak bizonyos tagállamokban lesz majd erre példa. Az, hogy egy negyede a tagállamokban 3%-kal jelen legyen, ez nagyon kemény feltétel. És most pedig akkor térünk rá a központi problémára, és erről már beszéltünk. Hefner úr már beszélt erről délelőtt. Az eddigi szabályrezsimben úgy tűnik van egy nagyon komoly hiba, ami pedig a feltételek azonosítása annak érdekében, hogy valakit elismerjenek párként, és azért, hogy megfeleljen azoknak a feltételeknek, hogy megkapja a pártfinanszírozást. Ugye kell a támogatás, mert anélkül nem működhet a párt. Van olyan, amikor tényleg alulról kezdeményezett szerveződésekből párt lesz, de hát most képzeljék el, hogy mindenki <laughs> majd itt tartja a markát, és azt mondja, hogy szeretnék én is európai pénzeket, és akkor európai párt lehet bele, belőlünk is. Tehát itt a feltételeket nagyon pontosan meg kell határozni. A pártok célkitűzéseinek a követelményei, itt nem látok problémát. Az alapítványok tekintetében túl sok mindent nem szeretnék most mondani, csak egy dolgot. Eddig ugye az volt a követelmény, hogy a politikai alapítványnak a vezetősége összetételét tekintve az a régiókat is fedje le. Amennyiben a pártok egy-egy ilyen politikai alapítványjal kapcsolatban vannak, akkor látni kell, hogy legitim az, hogy hát tulajdonképpen regionális érdekeket fog képviselni az a párt, legyen szó egy északi vagy egy földközi tengeri régió pártjáról. Nyilván ezek az érdekek nem fognak minden esetben átfedést mutatni, de azért úgy gondolom, hogy ezt tartsuk a fejünkben, amikor ilyen politikai alapítványokat állítanak fel. Azt is fel kell mérni, hogy milyen esetben és milyen módon lehet támogatásban részesíteni egy pártot. Még egyszer aláhúzom, a az esélyegyenlőséget is. Elhangzott ma már itt, hogy a politika gyakorlatilag egy verseny. És a verseny nem csak abból adódik, hogy a versenytársak egymással konkurálnak, hanem azáltal is intenzívebbé és hát tulajdonképpen jobbá válik a verseny, hogyha potenciális versenytársak szállhatnak be. És azért valljuk be, hogy az új piaci szereplőnek nem szabad túl magasra tenni a mércét. A feltételek, amelyeket támasztunk, azok legyenek egyértelműek, de én, én azt mondanám, hogy itt a csökkentés lenne a helyes irány, és az egyenlő elbánás érvényesüljön. A 15%-ot és a méretarányosság tulajdonképpen a nagypártoknak úgy is megadatik, és akkor az esélyegyenlőséget szerintem egy ilyen 15%-os esély célkitűzéssel tudnánk biztosítani. A célkitűzések. Fontos ezeknek a megfogalmazása, intenzíven kell -e elgondolkodni azon, hogy a vállalati és személyes elkötelezettség hogyan válhat majd valóságá itt az európai szinten is, erről el kell gondolkodni. Ötödik pont. A funkcióikat a pártok csak akkor tudják megfelelően teljesíteni, hogyha a belső struktúrájuk is demokratikus. A kérdés az, hogy milyen új formája van a demokráciának. Tulajdonképpen nem újakról van itt szó, hanem a jól bevált régi formákról hogy a demokrációról beszélünk, például titkos szavazásra vonatkozó szabályok, a delegáltak kongresszusa, erről is szólt ma már több képviselő, aztán a saját erőfeszítések, vilandúr, e, már beszélt itt az elkötelezettségről is. Hatos kérdés. A nemzeti pártok és az európai pártok közti kapcsolatrendszer. Hölgyeim és Uraim, egy több szintű politikai rendszerben, amely jelenleg is létezik, tulajdonképpen nagyon korlátozottan észszerű meghúzni a határvonalakat. Szerintem itt sokkal inkább a metszetekben kellene gondolkodni, és ha vannak konfliktusok egy párton belül, hát kérem szépen a demokrácia biztosítja azt, hogy ezeket a konfliktusokat úgymond normálik, normális keretek között feloldják az, hogy most itt nemzeti és európai pártok és struktúrák is konfliktusban keveredhetnek, erre is kell, hogy legyen keret megoldásra. Hogy a pénzeszközöket nemzeti pártok kapnak meg, amikor európai pártokként kampányolnak, az rendben van, fordítva azonban nem. Az, hogy egy párt család, egy európai család, azt mondja egy nemzeti pártban, hogy igen, ez egy pártcsaládunk, bóli, beli párt, és mi, mi politizálunk rendesen, hát ebbe lehet pénzt pakolni, de minden egyéb tulajdonképpen a politikai aktivitásból kikatapultálja a pártot, úgyhogy ez nincs így rendben. A hetes pont az a referendumokra vonatkozik ha ez alatt azt értik, hogy a szavazásokat, a szerződések módosításáról kellene támogatni, akkor ennek ilyen formában nincs értelme. De túlmenően azt mondom, hogy a Lisszaboni szerződést követően, ugye itt van a polgári kezdeményezés eszköze, és hát ehhez is kellenek szervezetek, akik elviszik a hátukon ezt a polgári kedve, kezdeményezés, ezek pedig nagy valószínűséggel a politikai pártok lesznek. Ugye érdekeket kell itt csatornázni, úgyhogy ezeket a referendumokat arra használják föl, hogy tulajdonképpen tevékenységi területet biztosítsunk a pártok számára. Stichwort. Már beszéltünk a pártok cselekvési teréről ezek a tevékenységek természetesen éppen a pártoknak biztosíthatnának egy tevékenységi területet. Nézzük a kilences kérdést. Valóban a pártok, a politikai folyamat lényegi hordozói, a személyek pedig azonosulásra adnak lehetőséget és ha párttal sikeres akarok lenni, akkor azt meg is kell személyesíteni valahogy. Éppen ezért európai pártoknak is személyeket kell biztosítaniuk, tehát például a bizottsági elnök személyét a választási kampányban kiemelni, ez egy teljesen helyes dolog. Összességében a tízes kérdés a pártfinanszírozás közpénzekből, mm, ez helyes dolog, fent kéne tartani de a pártok csak akkor tudják ellátni a feladataikat, ha olyan eszközök, amelyek révén a polgártól a politikai döntésközpontokig lehet érdekeket és igényeket transportálni, közvetíteni. Éppen ezért egy önfinanszírozási részre szükség van, mert akkor hallgatom meg a polgárt, ha pénzt akarok kapni tőle. Az, aki kinyitja a pénztárt arra oda, vagy pénztárcáját arra oda is kell figyelnem. Éppen ezért egy saját finanszírozás is helyes módszer. Még a finanszírozásról egy utolsó szót engedjenek meg. Mindeddig a rendelet nem ismer szankciókat, ha valaki megsérti a finanszírozási szabályokat. Hatalmi harcról van szó a politikában természetesen, és adott esetben a jog sérülhet is ehhez pedig szankciókat kell hozzárendelni az nem kielégítő, hogyha vissza kell fizetni a jogellenesen felhasznált pénzeket. Ezt pluszban még büntetni is kell, mert különben az egész nem ér semmit. Összességében tehát el kell, hogy mondjam, a jogszabályok kifejlesztése hasznos és szükséges annak érdekében, hogy kialakuljon egy életerős európai demokrácia, és európai szinten dolgozzanak a pártok. Köszönöm. Grazie professor Morlock e adesso di nuovo darei la parola al professor Bardi, direttore. Luciano Bardi úrnak adok, professor úrnak adok újra szót. Az elkövetkezőkben talán még hozzáfűz valamit az ajtó képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Előadásom hasonló kérdésekre alapul, mint Morlok úré. Morlok úr a meghallgatás előtt már közrebocsájtott egy dokumentumot. Ennek alapján inkább azt láttam, hogy néhány pontot ö, járt körül, nem annyira szerves, integrált prezentációt tartott európai szinten a pártok létrehozása az miért jó, és jogi szempontból nagyon bonyolult, komplikált. Sokat hozzá kell tenni ehhez, ezekhez a konkrét jogi aspektusokhoz. Azon túl, amit Morlok úr már elmondott, hiszen hát ő sokkal kompetensebb ezen a tudományterületen, mint én vagyok. Mindazonáltal úgy érzem, hogy fontos lenne az európai pártoknak jogi személyiséget adni, ami az Európai Unió jogszabályain alapul. Ha nem másért, akkor azért, mert ez mindenképpen sokan komolyabb identitásérzést, európai szintű identitásérzést adna nekik. Ezt már a reggel folyamán is hangsúlyoztuk. Ezzel az állásponttal én egyet is értek. Mindazonáltal nem érezzük, és az éntől néha a mi névmásra fogok váltani, hiszen a Peter Meyerrel együtt a megfigyelő központ társigazgatójával együtt úgy gondoljuk mind a ketten, hogy nem feltétlenül fontos az, hogy az Európai Parlamentben, tehát nagyon fontos az, hogy az Európai Parlamentben egy európai pártot legalább egy képviselő képviseljen. Ez azért fontos, mert a mi véleményünk szerint, a mi elképzelésünk szerint az európai szintű pártokról az az, hogy ne különböző szinten világosan elhatárolható elemekből álljon egy ilyen párt, hanem egymáshoz kapcsolódó, akár többszörösen kapcsolódó, integráns egységet alkotó részekből álljon egy ilyen párt. Éppen ezért azt mondjuk, hogy csak azok a pártok, akiknek legalább egy ö, tagját megválasztották, ez ellentmondásban lenne, tehát az az elképzelése, amit az előbb kifejtettem. Ez egy olyan politikai kérdés, amely figyelembe veszi a nagyobb hagyományokkal vagy erősebb gyökerekkel rendelkező pártok érdekeit az új feltörekvő pártokkal szemben. De hát persze ez is túlmegy már a mi kompetenciánkon, és ez a gondolat inkább az önök politikai kompetenciájának a körébe tartozik. Tovább folytatván a következő pontokkal. Az európai pártok jelenlegi képével kapcsolatban azt mondhatom, hogy elvben az egyéneketnek lehetővé kell tenni azt, hogy ha nem feltétlenül tagjai is egy ilyen európai pártnak, de legalább legyenek támogatói valamilyen formális módon. Itt a, a tag és a támogató között lehet, hogy nagyon kényes a megkülönböztetés, de számunkra fontos, mert ez mutatja azt, hogy ezek az európai támogatók vagy tagok, akárhogy is nevezzük őket, nem szabad, hogy olyan helyzetben legyenek, hogy a nemzeti pártok tagságával versenyhelyzetbe kerüljenek. Szerintünk nagyon óvatosan oda kell figyelni arra, hogy a részvételnek ezek az új formái, a többáti demokráciában hogyan szerveződnek, és hogyan vannak meghatározva. Emellett úgy gondoljuk, hogy azok az engyének, akik formálisan részei lesznek egy ilyen európai pártnak, tehát tagjai, inkább nagy követői és támogatói ezeknek a pártoknak, nem annyira régi módi aktivisták, hanem inkább hazájukban nagy követei ezeknek a pártoknak. Van egy pont, amire több kérdés is utalt. A különböző belső demokráciák Látom belül demokráciával kapcsolatban egy kicsit ö, hezitálunk, amikor a kongresszusok intézményrendszerét javasoljuk, mm, hiszen ezek kicsit úgy tűnnek, hogy fontosságukból és relevanciájukból is veszítenek még nemzeti szinten is. Ehelyett inkább azt ösztönöznénk, hogy olyan formákat, olyan új formákat vezessenek be, mint például a belső konzultáció, Természetesen megfelelő módokat kell a különböző típusú tagok rendelkezésére bocsájtani. Sőt, még ilyen elsődleges választásokat is el tudunk képzelni, és ez igazából bármilyen szintű politikai pártra alkalmazható lenne. Nem gondolom azt, hogy egy formális hierarchikus struktúra amely európai kon- kongresszusokból áll, amelyek a nemzeti kongresszusok fölött állnak, rendkívül hasznos lenne. Ez a párt szervezési modell nem egyezik meg azzal, amit mi a jövőben a legjobb megoldásnak tartunk. Az európai pártoknak lehetővé kell tenni, hogy valamilyen szerepük legyen, szerepet játszanak a nemzeti testvérpártjaikkal együtt a nemzeti kampányokban. Úgy érezzük, hogy ez bizonyára ösztönző lenne arra, hogy legyen valamilyen koordináció. a több szintű kapcsolódási pontok között, amely véleményünk szerint font szükséges ahhoz, hogy új integrált rendszerű pártok jöjjenek létre ember, e, európai szinten, amelynek a nagy követei nem elkülöníthetőek a más szintű pártoktól. Gyakran nehéz világosan elválasztani a regionális pártokat és a nemzeti pártokat a nemzeti pártrendszereinkben. Emellett úgy gondolom, hogy Monika Frassoni azért említette, hogy talán ez lenne az egyetlen módja az európai ügyek bevezetésének a nemzeti közi kampányokba. Ez egy nagyon fontos és jó megjegyzés volt. Volt még egy kérdés. Ez arra a lehetőségre vonatkozott, hogy az európai pártok felhasználhassanak nemzeti szinten, nemzeti kampányokba támogatásokat, eszközöket. A mi véleményünk azt, gond, azt tartalmazza, hogy ez legyen lehetséges, de nagyon világos határokon belül. Tehát legyenek meghatározva mondjuk százalékok, százalékos arányok, hogy egy európai párt nemzeti szintű kampányokra vagy népszavazás előtti kampányokra milyen százalékban költhet ezekből az összegekből. És azt is csak akkor, hogyha ez a párt egy európai szintű problémával foglalkozik az egyik országban. A transnacionális listák kérdését már a korábbiakban is megvitattuk, megerősítem, hogy erről úgy gondoljuk, hogy egy ilyen nemzetek feletti választókörzet létrehozása egy pozitív, lehetséges fejlemény de ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy az európai pártoknak az kell, hogy legyen az alapvető szerepük. Az egyik alapvető szerepük, hogy részt vesznek a jelöltek, a tagjelöltek kiválasztásában, és megszervezik a kampányt. Andrew Duff részéről ma délelőtt elhangzott az a gondolat, hogy egy szabályozó ügynökséget hozzunk létre. Erről még nem hallottam. Az első benyomásom ez, erről az, hogy politikailag lehet, hogy nehéz felállítani, de nem egy rossz ötlet. Dafur nagyon elkötelezett és eltökélt, úgyhogy lehet, hogy ez lesz a megfelelő út. Az európai pártok, ha nagyobb szerepet játszanak a választások előtti kampányban, akkor ez ahhoz fog vezetni, hogy növekszik a szerepük a tagjelöltek megnevezésében, akkor, amikor az Európai Bizottság összetételéről van szó. Szerintünk minden pártnak azonosítania kellene, meg kéne mondania, hogy ki a kedvenc, a leginkább támogatott jelöltje. Nyilván nem tudunk ezen nagy mértékben túlmenni, hiszen jelen pillanatban ennek vannak alkotmányos korlátai. Ideális esetben mindig úgy gondoltuk, úgy éreztük, hogy egy politikai verseny létrehozása európai szinten erősödhetne azáltal, hogyha növelnénk az Európai Parlament ellenőrzését a végrehajtó hatalmi ágon. De hát ehhez egy olyan reformra lenne szükség, amely valószínűtlen, hogy a közeljövőben bekövetkezik. Végül összefoglalásképp elmondhatom, hogy az önfinanszírozás kötelezettségét föl lehet, fönt lehet tartani. Ez eleme lehet a különböző szintű pártok integrációjának. Ahogy a korábban is elmondtam, ez a megosztott szintű megközelítés, ami a pártokat külön egységként tekinti európai és nemzeti szinten, nem egyeztethető össze az a gondolattal, amit a szövetségi, föderális vagy olyan egységesítő rendszerben látunk. Tehát sehol máshol nincs ilyen elkülönítettség, amit mi, amiről még mi hallunk európai szinten, sőt, arról is hallunk, hogy ezt támogatják. Sajnos ezt a kormányközi és nemzetek feletti kettős európai kormányzás természete is hangsúlyozza. Persze, ezt csak úgy lehet leküzdeni, hogyha az Európai Unió politikai rendszere meg, rendszerét megreformálódjuk, megreformáljuk, és a nemzetek feletti dimenziót megerősítjük. Úgy gondolom, hogy egy hasonló reformra közeljövőben nem fog sor kerülni. Enélkül az európai pártrendszer csak az előbb elhangzott utat tudja megtenni. Nem akármennyit is javítunk az európai pártrendszeren, kétlem, hogy egy óriási nagy lépést tudnánk elérni az európai pártok és az európai pártrendszer belső fejlesztése egy elérhető cél, de úgy gondolom, hogy éppen ezért még fontosabb az európai pártrendszer szempontjából, hogy oly módon struktúrálódjon, ami a pártrendszer minden szinten megtörténő integrációját megerősíti az egyes párt elemeknek olyan ösztönzőket kell kitalálniuk és alkalmazniuk, amely minden szinten megerősíti az integrációt a különböző elemek és párt részek között, csak így van reményünk arra, hogy legalább korlátozottan is, ha csak korlátozottan is, de fejlesszük az európai politikai rendszert és az európai pártok rendszerét. Elnök, köszönöm szépen Bárti úrnak. És most a harmadik szakértőnk következik, Kriszohó úr. Öné a szó. By expressing my sincere thanks. Először is szeretnék köszönetet mondani az AFKO szakbizottságnak a meghívást, hogy én is beszélhetek ezen a mai meghallgatáson. Diana Kolszonynak köszönöm a jelentést, mert ez a jelentés inspirálta és tulajdonképpen el is indította az európai politikai pártok felállásáról a párbeszédet. Helyesen jellemezték ezt a területet úgy, hogy ez a legkomplexebb folyamat, amelyet eddig is ismerre, amit eddig ismerünk. egyfajta szinergiára van szükség a szuverén pártok között, és hát most is tudjuk, hogy a demokratikus politikákat érdemes összekapcsolni európai szinten, alapvető jogi és politikai ügyekben is. Úgyhogy ha most egy ilyen egységes politikai rendi áll ez össze, azt gondolom, hogy ezt mindenki tudja támogatni. Tulajdonképpen egyéni és szervezett társulások is elindulnak a demokratikus úton, és van egyfajta missziójuk, és azt majd meglátjuk, hogy egy démosz valóban megalakul-e, amely a demokratikus agályokat és igényeket eljuttatja a központi pártok felé és döntéshozók felé. Hát látjuk valóban, hogy a választási részvétel igen lehangoló, de ez talán eh, ez azon is mű, múlik, hogy egyes pártok hogyan jelennek meg, milyen programjaik vannak, és ezért gondolom, hogy az európai pártoknak kulcsfontosságú szerepe lenne. 69-70 évvel ezelőtt eh, született egy írás, miszerint a politikai pártok teremtették meg a modern demokráciát, és a modern demokrácia tulajdonképpen elképzelhetetlen eh, plurális, demok, eh, plurális eh, politikai pártok nélkül. Mit is akar ez kifejezni? Azt, hogy az európai politikai akaratnak a megteremtésében vesznek részt a politikai pártok, azzal, hogy vannak pluralista vélemények, és aztán kialakul egy többségi vélemény. Tulajdonképpen ágensei a szisztém, a rendszerváltozásoknak, a struktúraváltozásoknak ezek a politikai pártok, és a demokráciának a, ezek a formái oda vezetnek, hogy a politikai verseny elindul, erősödik, és az európai polgárok is tényleg úgy érzik, hogy egy demosznak a részesei, tagjai, akik alakíthatják a ö, politikát. Az, hogy egy ilyen demoszt hogyan lehet ö, kialakítani, az egy nagy kérdés. Mindenképpen intenzívebbé kell tenni a pártoknak a munkáját, és a Maastrichti szerződésben is olvasható, hogy az európai polgároknak a politika felé való fogékonyá tétele és tudatosságát is növelni kell. Az is egy lényeges kérdés, hogy ki az, aki vezeti, és ki az, akit vezetnek az Európai Unión belül. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó struktúrált vitában ki lehetne alakítani az álláspontot arról, hogy az európai demokráciát milyen típusú, milyen, hogyan struktúrált démosz szolgálna a legjobban. A döntéshozatalban nagyon fontos az olyan döntések, a meghozatala, amely egy demokratikus démoszban résztvevő polgárok gondolatai alapján indult el. Nyilván nagyon sok a meghatározó tényező egy-egy ilyen döntésnek a meghozatalatában. plurális démoszról beszélünk tehát, egy olyan démoszról, amelyben különböző elképzelések élhetnek egymás mellett. Tudjuk, hogy a nemzeti társszervezeteknél a háttérben különböző nemzeti jogi rendszerek működnek, és amennyiben itt egységesülésre kerülne sor, akkor ez nyilván javítana az európai politikai pártoknak a helyzetén. És egyfajta platformot is biztosítanának, ahol kapcsolatba kerülhetnek a pártok a szavazókkal. Az európártok, az európai pártok pedig pláne kapcsolatot teremthetnének a tagállami polgárokkal. Tehát vannak olyan szinergiák, amelyeket érdemes lenne erősíteni. Az, hogy ilyen teljesen szétaprózottan működnek a pártok, és nemzeti politikai kérdésekben elvesznek, ez nem fog célra vezetni. Nyilván nagyon sok a kihívás, ami a kapacitásokat sokszor túlhaladja, de azt gondolom, hogy amennyiben lennének mondjuk népszavazások, akkor itt a politikai akaratról a az érintettek is elmondhatják a véleményüket, és nem csak kis ö, körben, hanem egy sokkal globálisabb kontextusban foglalhatnának állást. Ez is azt mutatja, hogy az Európai Uniót, ahogy Simon Hicks is mondta, olyan a politikai egységnek lehet tekinteni, mint bármilyen mást, és ez minden az európai demokrácia különböző koncepciójához kapcsolódik. Ezek egy posztnacionális démosz további görög kifejezéseket mondott még az előadó, tehát egy démosz eh, koncepcióhoz kapcsolódnak, azaz multiplikált, illetve multiplikált démosz koncepcióhoz kapcsolódnak. Politikailag hogyha összekapcsoljuk az állampolgárokat, azok elmondják a véleményüket. Egy európai párt alapszabály, az a szimbolikustól elviheti más irányba a pártok alakulását, és lehet individuális kapacitásuk arra, Ez a perspektíva, ez a jó jövőkép minimalista vagy funkcionális szempontból erős politikai pártok kialakítása a nemzeti politikákra is kihatással lenne. Számos különböző elképzelés van arról, hogy a demokrácia valódi jelentése mi lehet, és az, hogy ez a megtöbbszöröződő demokratikus deficitet az Európai Unióban hogy tudunk ellensúlyozni, ahhoz az új demokratikus lehetségeket, lehetőséget össze kell kapcsolni, a kapcsolni az Európai Unióval. A közjótnak túl kell mutatnia a szűken vett választói érdekektől. Ilyen reformokra, amelyekkel ezt el lehet érni, szükség van rövid hozzászólásomnak az ilyen lehetőségeket is tartalmazó részletesebb változ, változatát természetesen megtalálják dokumentumai között. Hogyha egyesíteni akarjuk a különböző közvéleményeket, az nem jelenti azt, hogy egységesíteni is akarjuk őket. De inspirálni kell az embereket a Caritas Republike szellemében, hogy szeressék azt, ami a közérdek, vagy ami a közpolitika ö, szempontjából érdekes és fontos. Így, hogyha egy ilyen egységes közösségé válunk, akkor az a szabadságjogoknak a kiterjesztett megvalósítása lesz. De hogyha a démoszt szeretnénk bevonni az európai politikába, ez természetesen az európai pártok szerepe. Ehhez nemzeteken átnyúló politikai jogokat kell létrehozni, ezeket gyakorolni. Az európai pártokat is transznacionálisabbá kell tenni, mint amilyen jelen pillanatban, és az Európai Parlamentet is jobban el kell választani a nemzeti démoszoktól. Így nem csak derivatív jogok és értékek érvényesülnének, hanem egy olyan európai civil társadalom jönne létre, amely irányt tudna mutatni Európának, amely inspirálhatná az állampolgárokat arra, hogy a plurális démoszság érzését elterjesszék Európában. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, professzor úr, mondja az elnök időben vagyunk, úgyhogy tovább léphetünk a vitára. A három elhangzott előadás vitája következik, ezután pedig Galea doktor az Európai Számvevőszéktől fog beszélni az európai szintű politikai pártok finanszírozásáról, utána még a Transparency International képviselője is fog beszélni az átláthatóságról, de most következzen az első három előadás vitája. Höfnelik úr és Ranger úr is szót kért. Höfner úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon érdekes előadást a szakértőknek. Úgy vélem, hogy tényleg egy nagyon fontos válaszút előtt állunk az európai demokráciában. Több európai vitára van szükség, európai szereplőkre van szükség ennek érdekében, és ezért kellenek az európai pártok. És a mi mostani döntéseinktől függ nagy részt, hogy a jövőre ez hogyan hat ki. Az alábbi veszélyt látom ránk vonatkoztatva, és ez mindig fennáll ez a veszély, hogy törvényeket alkotunk, miközben a saját érdekeinket tartjuk túlságosan szem előtt. Másképp fogalmazom ezt meg, azokat a szabályokat, amelyeket alkotunk, ne úgy alkossuk, hogy a saját uralmunkat támaszuk alá, hanem megnyitjuk a versenyt arra, hogy mások jól megkérdőjelezhessék a mi uralmunkat. Ez kell, hogy legyen a cél. Vagyis gyermekként a bérház mögött, ahol laktunk, volt egy nagy domb, és úgy játszottunk, hogy felmásztunk a dombra, és aki egyszer fenn volt, az igyekezett a többit visszalökni. Az Európai Parlamentben, ha olyan szabályt hozunk, hogy európai pártként olyan pártot engedélyezünk, amelyik már benne van az Európai Parlamentben, azzal nem egy demokratikus gondolatot szolgálunk. Tehát aki ezt a javaslatot támogatja, attól most azt kérdezem, hogy hogyan látják a szükséges politikai váltásokat itt a parlamentben, nem csak a pártokon belül, hanem úgy általában új pártok, új gondolatok, hogyan tudnak itt kikristályosodni, és végül is megváltoztatni a pártok összetételét. Ez szerintem az első kritérium. Egy olyan jogintézményre, jogi formára van szükség, amely nem valami teljesen más, nem a mostani non-profit szervezetek belga formájában kell gondolkodnunk, de azért ezt nem korlátozhatjuk túlságosan azok számára, azok előtt, akik, azokra, akik már elég erősek, hanem meg kell nyitni azok előtt, akiknek van arra érkezésük, hogy egy európai pártot alkossanak, hogy ilyen párt teljesíti a feltételeket ahhoz, hogy finanszírozni lehessen például a választási kampányt, irodákat kell finanszírozni, stb. Ezt hozzákötném további feltételekhez természetesen, ami azt jelenti, hogy egy adott sikert már el kellett érni, és, az ember, és a párt igazolni tudja, hogy van elég polgár, amely támogatja ezt a politikai erőt, hogy ténylegesen kellő számú jelöltel, programmal vesznek részt a választási kampányban. Ezért azt kérdezem a szakértőktől, hogy tudnak-e nekünk segíteni abban, hogyha a kettőt szétválasztjuk, és ez a legfontosabb az én szememben, amit uh, itt a mai meghallgatásból következtetésként le kéne vonni. Nem bölcs dolog uh, a politikai párt jogi formáját és finanszírozását uh, egy az egybe összekössük, de ha ezt szét tudjuk választani, akkor viszont fontos, hogy milyen jogi és tényállásbeli feltételeknek kell teljesülniük. Másrészt pedig már többen említették, Villant kolléga legutóbb, a második nagyon fontos pont az én szememben az az, hogy azzal az igényel kell fellépnünk, hogy, európai, hogy egy európai párt, amelyik az európai demokrácia része, az európai választásokon vesz részt, önmagában is demokratikus. Ez azt jelenti, hogy olyan pártot, ahol jelöltöket nem, titkos, szabad módon választják, hanem más módon az ilyeneket mi ne is ismerjük el. Azt gondolom, hogy ezek azok a központi ötletek, amelyeket ebből levezetek, ahol nagy feladatot látok, és nem tudom, hogy fogjuk megoldani azt. Az az egyéni tagok viszonya, és a nemzeti vagy regionális pártok, mint tagok viszonya. Azt gondolom, mindkettőre szükségünk lesz, szerintem helyes, tehát az öldeknél, ahol én vagyok, tehát olyan pártok, ahol nemzeti pártok összefogásaként jöttek létre, ott fennáll a lehetősége annak, hogy én az európai szintre akarok lépni, ezt az európai szintet akarom támogatni, ott akarok dolgozni, ez a lehetőség nyilván fennáll. Viszont ez egy sor kérdést vet fel azzal kapcsolatban, hogyan hozzuk egyensúlyba a kettő viszonyát. Többen szóltak ma délelőtt hozzá, hogy az egyik vagy a másik mellett foglaltak állást. Nekem ez így túlságosan elnagyolt. Azt kéne megbeszélni, hogy hogyan tudjuk jogilag úgy szabályozni ezt, hogy az említett ellentmondások ne merüljenek fel, hanem észszerűen kiegészítsék egymást. Ezek azok a kérdéseket, amelyeket először fel akartam tenni. Azt tudom mondani lényegileg, hogy az európai demokrácia, az európai polgárok érdekében csak akkor tudunk dolgozni, ha ellenállunk minden kísértésnek, hogy ezt önérdeket szolgáljuk ezzel. Az európai emberek, a politikai sokszínűség, a szabadság szolgálatában kell ezt dolgoznunk, ezt elvégeznünk. Köszönöm szépen. Angel úr. Köszönöm, elnök úr. Három-négy megjegyzésem lenne. Talán a legtöbb kommentárnak minősül, de lenne egy-két kérdésem is. Először is úgy gondolom, ahogy Hefner is mondta, végig kell gondolnunk a politikai pártok jogi, alkotmányos státuszát, illetve a finanszírozási problémákat. Ezért gondolom, hogy el kellene fogadnunk azt, hogy európai politikai pártok léteznek, olyan pártok, olyan európai politikai pártok is, amelyeknek nincs képviselők az Európai Parlamentben, de a finanszírozás lehetőségét fent kell tartani az ő számukra is, csak úgy, mint a parlamenti képviselettel rendelkező pártok részére. Vannak olyan országok, ahol ez a rendszer létezik, és szerintem ez egy eléggé kiegyensúlyozott megközelítés lenne. Azért mert lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy létrehozzanak egy pártot, ugyanakkor vannak garanciák is, mely szerint csak akkor profitálnak ennek a pártnak a létrejöttéből, hogyha az európai szintre emelkedik, és európai szinten megállja a helyét. Azt hiszem, hogy ez a lényeg emögött a kérdés mögött. Ez igazából csak egy megjegyzés volt részemről. A második is egy fontos kérdést érint, mégpedig a tagság kérdését. Tudom, hogy ez egy nagyon összetett probléma. De el kellene fogadnunk az egyéni tagság fogalmát. Ez nagyon fontos. El kell mondanom azt, hogy vannak olyan elnökök, vagy precedensek, vannak olyan esetek, amelyekről itt nem számoltunk be, talán azért, mert nem lehet, de emlékszem egy olyan esetre, amikor egy ismert portugál eset itt a parlament előtt is világosá vált. Volt egy portugál párt, ami a CDS-nek a tagja volt, amely akkor az Európai Néppárt része volt, de kilépett onnan. Portugáliában. Tehát Portugáliában kilépett a pártszövetségből, de az Európai Néppártból nem. Így volt egy olyan tag, aki a néppártnak ugyan Európában tagja volt, de az otthoni pártnak már nem volt tagja. Tehát előfordulhat, hogy vannak olyan emberek országainkban, akik szeretnének egy európai párt tagjaivá válni, de ugyanakkor nem szeretnének tagjai lenni a saját nemzeti pártjuknak, amely képviselteti magát ebben az európai pártban. Ez tehát megtörténhet, volt egy konkrét ilyen eset is, ami azt mutatja, hogy kellene, hogy legyen ilyen egyéni tagságra lehetőség. Remélem, hogy ez a rendszer elfogadható lenne, és talán praktikus lenne azt kimondani, hogy a nemzeti pártok minden tagja automatikusan tagja az európai pártnak is, de van a lehetőség arra, hogy valaki kizárólag egy európai pártnak legyen a tagja, anélkül, hogy az annak a tagszervezeteként létező nemzeti pártnak is tagja legyen. Adhatunk van, van arra is alkotmányos jog, hogy valaki egy nemzeti pártnak tagja legyen, anélkül, hogy az európai párt tagja, tagja is legyen, de szerintem kifejezetten ki kéne mondani a fordítottját. Az európai gondolat és az európai politikai rendszer szempontjából nagyon fontos lenne az, hogy ezt a tudatosságot, az egyéni tagsághoz kapcsolódó tudatosságot kiépítsük. Úgy gondolom, hogy itt van még helye annak a sok embernek, akik azon dolgoznak, hogy integrálják az európai pártokat, de nehézségekbe ütköznek, sőt ellenállásba, amikor egy nemzeti pártnak szeretnének tagjai lenni. A harmadik megjegyzésem egy konkrét ügyhöz kapcsolódik, amelyről a három előadó előtt beszéltünk. Ez a kérdés nem más, mint az Európai Bizottság elnöke kérdése. Egy jelölt, aki a párttal együtt indul az európai választásokon. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés nagyon összetett, azért, mert óriási változtatásokhoz vezet. A kormányzási rendszert, a politikai rendszert változtatná meg az európai intézmények körében. Az első kérdésem. A jelölt kellene-e, hogy az európai parlamenti, hogy európai parlamenti képviselő jelölt is legyen, mint például a Westminsteri rendszerben, kell-e, hogy európai parlamenti tag, azaz képviselő legyen, még akkor is, hogyha persze a parlamenti képviselői címét leteszi akkor, amikor a bizottsági elnök lesz. De ez egy kérdés. A jelölt lehet parlamenti képviselőjelölt is, de lehet kizárólag csak az Európai Bizottság elnökségére pályázó jelölt is. Ez tehát az első kérdésem, melyiket szeretnék jobban. Aztán úgy gondolom, hogy ha sikerül közvetlenül megválasztani az Európai Bizottság elnökét, az ennek a javaslatnak a politikai eredménye lenne ekkor egy elnök jellegű rendszer jönne létre, és nem egy parlamenti rendszer. Ezen túlmenően nagyon nehéz, nagyon nehéz kapcsolat lenne az Európai Bizottság elnöke és a tanács elnöke között. Azért, mert az Európai Bizottság elnöke, hogyha őt közvetlenül demokratikusan választják, és közvetlen demokratikus legitimitása van, akkor versenyhelyzetbe kerül az Európai Tanács elnökével, mégpedig nagyon kemény versenybe. Nem mondom azt, hogy ez rossz, csak azt mondom, hogy valószínűleg ez fog történni akkor, hogyha elfogadjuk ezt a javaslatot. Úgy gondolom tehát, hogy érdemes végig gondolni, milyen típusú politikai rendszert szeretnénk igazából. És hogyha csak a választási rendszert változtatjuk meg, vagy a pártrendszert, akkor azzal nem változtatjuk meg a fékek és egyensúlyok rendszerét, amit a, szer, a szerződések felállítottak. Tehát nem látom nagyon drámainak a helyzetet, sőt, éppen ellenkezőleg hiszek az alkotmányos evolúcióban. Az alkotmányos reformokra lehetőség van, ezek napról napra meg is történnek. De komoly változásokra számíthatunk akkor, hogyha elkezdünk egy olyan folyamatot, amelynek az eredményeként az Európai Bizottság elnökét közvetlenül választjuk meg. Akár parlamenti képviselő is, mellesleg akár nem. Hogyha közvetlenül választják meg, akkor lesz némi hasonlóság az amerikai rendszerrel. És egy szenátusi elnök szerű pozíció is lesz, azaz a tanács elnöke fog ennek a pozíciónak megfelelni, aki nagyon furcsa pozícióba kerül majd. Nagyon kreatív és innovatív lenne ez a rendszer a fékek és ellensúlyok rendszerén belül, úgyhogy érdemes elgondolkozni rajta, és érdemes végig gondolni, hogy milyen következményekkel járna. az, hogyha konkrét jelöltet állítanánk a választásokon a bizottság elnöki pozícióra. És hát egyébként kicsit furcsa is lenne ez a helyzet, hiszen akkor az európai választók választhatják meg az Európai Bizottság elnökét, de ugyanakkor ott van egy parlament is, amely kötelezheti az Európai Bizottság elnökét arra, hogy távozzon. Hogy lehetséges az, hogy egy parlament azt mutatja, azt nyilatkozza, hogy nem bízik meg egy olyan vezetőben, akit az állampolgárok közvetlenül választottak. De hát az Egyesült Államokban például ez a helyzet. Nem fogadható azonban el az, hogy a végrehajtó ág elnöke elmozdítható legyen egy parlamenti szavazással akkor, hogyha őt előzőleg a nép szava választotta meg. Ezért kicsit összetett és trükkös ez a helyzet, és el kéne gondolkoznunk azon még egy kicsit hosszabban, hogy milyen következményekkel járhatnak ezek a javaslatok. Azt hiszem, hogy már is éppen elég bajom van. Éppen elég bajt csináltam. Éppen eléggé provokatív voltam, hogy vitát kezdeményezzek. Eh, la razón por la, por la cual yo había pedido inicialmente. La... Mi is az oka annak, hogy szót kértem. Nos, ez azzal konkrétan összefügg, amit a két előttem szóló kolléga mondott. Ez a célszerűség, hogy európai pártok finanszírozását valahogy meg kell oldani, és a két dolog kettéválasztását. Hogyha a kettéválasztásról beszélek, akkor azt mondja, hogy különböző dolgokról van szó észszerűnek tűnik nekem, hogy egy jogállam, amely egy sor feltételt lehet elképzelni, vannak, van pártoknak egy föderációja, vagy egyes szereplők, vagy bármi más, de a finanszírozásban, és ezt már többen elmondták előttem, nem akarom ezt túl hangsúlyozni, a finanszírozás szempontjából fontos, és ez számos országban így van egyébként már eddig is, és Spanyolországban is, egyszerűen szükség van arra, hogy választásokon szerezzük meg a képviselet jogát. Vagyis a polgárok támogatását meg kell szereznie a pártnak, és ez a reprezentációban mutatkozik meg a képviseletben, lehet az a regionális vagy a nemzeti szintű parlament, mindenhol ugyanígy van, az európai pártok esetében pedig természetesen az európai parlamentről beszélünk. Nem tudom elképzelni, hogy legyen európai finanszírozás egy európai párt számára, amely egyáltalán nem rendelkezik képviselettel az Európai Parlamentben. De azt el tudom képzelni, hogy vannak európai pártok, amelyek alakulóban vannak, azonban egyelőre ezt a képviseleti küszöböt még nem tudták átlépni. És a finanszírozásnak viszont ezeket nem veszik figyelembe. Amit az az imént hallottunk, az nagyon fontos. Nyilvánvalóan helyes lépések vannak e mögött, de nem gondolom, hogy ez a pártok státuszának szabályozását veti fel. Legalábbis egyenlőre még nem erről van szó. A definícióról beszélünk, milyen európai politikai pártok vannak, milyen követelményeket támasztunk velük szemben, és valamikor feltehetnénk magnak azt a kérdést, hogy ezen európai pártok funkciója esetleg az lehetne, hogy transnacionális listákat állítsanak össze, ahol a csúcs jelöltet a bizottság elnökének posztjára jelölik, és ehhez igyekszik többséget szerezni. De hogy pillanatnyilag állnak a dolgok, és ameddig vitában eljutottunk, nos, ez az anyag egyelőre bizonyára nem eléggé kiérlelt. Inkább párt kezdeményezésekről van szó, és hát erről beszélt a Szocialista Demokrata frakció is. Köszönöm szépen. Villand úr. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy mint Rangel kolléga felvetette, ez az összehasonlítás egy más országgal, vagy Európai Uniós tagállammal, ez igazából nem fog elvezetni bennünket a megoldásig. Mi egy kreatív és innovatív rendszer vagyunk, mi egy olyan képződmény vagyunk, amelyre azt szoktak mondani, hogy sui generis, legalábbis a Német Alkotmánybíróság azt mondta. És a közvetlen választott elnök, a közvetlenül választott parlament ellenében kinevezhet egy miniszterelnököt, tehát van ilyen tagállam, úgyhogy ez sem olyan egyszerű, vagyis Gyakorlatilag arról van szó, hogy a logika határai nem érik el a rendszer szépségét. Vagyis azon kell gondolkodnunk, hogyan tudjuk tovább fejleszteni ezt a rendszert. Amit meg kell tennünk véleményem szerint, annál a lépésnél, amelyet most teszünk, önmagunkat kell korlátoznunk arra, ami a rendelkezésünkre álló eszközökkel elérhető. És ezért kifejezetten azt mondom, csináljunk úgy, mintha nem lenne belátható időn belül szerződés módosítás és azokra a dolgokra korlátozzuk magunkat, ami szerződés módosítás nélkül megy. Nézzük csak meg, mikor válaszunk. Csütörtökön legyen választás, vasárnap legyen választás, mert itt is komoly nehézségekkel szembesülünk. Milyen nehéz volt a többségi választással, amíg Angliában többféle kormány volt addig, ez nem változott, és milyen sokan félnek ugye ettől, még most is, mint ördög a tömjén füstöl. Vagyis a kormányfők nem fognak ehhez hozzányúlni egyelőre. Ezért azt gondolom, hogy arra korlátozunk a tevékenységünket, amelyek nem teszik szükségessé a szerződés módosítást. Egy pontban vagyok nagyon figyelmes, ez elhangzott nemrégiben. Mit csinálunk az olyan biztosokkal, akik jelöltek szeretnének lenni? Nem kielégítő az, hogy a biztosok fél évvel a választás előtt visszaadják a mandátumukat, és akkor megválasztják őket, és akkor újra lehetnek biztosok. Ez ilyen forgóajtórendszer óvni szeretnék tőle, és az az igazság, hogy a választópolgár rosszul viseli ezt. Szerintem a rendszert nem kell megváltoztatni, hogyha egy csúcsjelöltet akarunk megnevezni. Inkább arról van szó, hogy egy párt családnak van egy csúcsjelöltje. Ez egy fontos kérdés, és ez részben válasz arra, is, amit a polgár meg fog kérdezni, hogy mennyire európai egy párt, amelyet most talán meg tudok választani. És hogyha egyetlen párt ezt megcsinálja, el tudja érni, akkor elindul az egész a maga útján. Tehát politikailag. Tehát akik 50-ig tudnak számolni itt a parlamentben, hát a bizottság elnökének lehet, megválasztásának lehetősége adott a Lisszaboni szerződésben, ha 50%-ot elérnek egy-két frakció és a kormányfők, azt mondják elejétől fogva, hogy senki más nem fogadunk el, csak a csúcsjelöltet, hogy le, ahogyan ezt elmeséltük a polgárnak, megígértük neki, akkor a tanács ezt nem tudja megkerülni és aki csúcsjelölt volt és nem kapott többséget, az nagyon alaposan végig gondolja majd, hogy adott esetben azt mondja, hogy ellenzéki vezetőként bevonulok az Európai Parlamentbe, ami viszont szükségesét teszi, hogy valamilyen formában, valamilyen tagpárton keresztül felrakatja magát a jelölt listára. Ezek olyan automatizmusok, amelyek politizálást igényelnek, de meg lehet csinálni, nem kell itt a szabályokat megváltoztatni. Nem hiszem, hogy az elsődleges jogot itt meg kell változtatni. A német biztos meg is vizsgáltatta, és meg is állapították, hogy aktív pártakként lehet-e biztos, vagy mint mondjuk a német szövetségi elnök kilép a pártba, vagy szünetelteti a tagságát tehát nem szabad politikai eunukokká tenni ezeket a biztosokat a saját tagállamukban. Éppen ezért fel kell vetni a kérdést, hogy a biztos biztos maradhat-e, de a választás előtt ennek ellenére azt mondja, hogy jelölteti magát a parlamentbe, az Európai Parlamentbe. Ami pedig Hefner kollégát illeti, erre azt tudom mondani, a váltást nem szabad megszüntetni, ami a az Európai Parlamentben lényeges, a párton belül is kell egy ilyen domb, amiről beszélt, ahol valakinek, mindenkinek fel kell tudni jutni, és csak tisztességes eszközökkel kell küzdeni, hogy valaki lent marad, de ha lent van már egyszer, vagy a föntieknek kell majd lemenniük. Nem szabad tiltó elemeket alkalmazni, bizonyos szabályokra szükség van, hogy visszaélésre ne legyen lehetőség, de ezt egyes államokban simán leolvashatjuk az EU kívül persze, hogy milyen gyorsan betiltanak pártokat, hogy utána megnyeressenek választásokat. Vagyis azt gondolom, hogy egy ilyen lépcsőzetes rendszerre van szükség. Viszonylag egyszerűen azt mondjuk, hogy 13 országban indulunk az európai választáson, és akkor jogi könnyítéseket el lehet érni, és pártként elismernek. És hogyha igazolni tudjuk, hogy az európai választáson 0,5 vagy 1 százalékot, vagy 1,5 százalékot sikerült szereznem, akkor egy ilyen kártalanítás előfordulható, vagy kompenzáció előfordulhat majd, mert az nem lehet, hogy valaki egy közfunkcióba szeretni jutni, akkor el kell adni a házát, vagy szegényé válik, ez nem lehet. És akkor jön a következő lépcső, hogy hogy kerül be az ember a parlamentbe. Amit ne tegyünk az az, hogy az európai mandátum helyett elég a nemzeti mandátum, vagy valamilyen szubparlamenti mandátum, regionális parlamenti, ezek olyan formák, amelyek arra mutatnak rá, hogy mindenki keres még magának egy kiutat, egy kivételt, de igazából be akarja csukni a kaput. És Molok professzor úrra hivatkoznék még egyszer a pénzügyi aspektusoknál. Figyelni kell erre. A parlament elnökségében látom, hogy vannak bizonyos elveink, amelyek a személyes gazdagodás témáját vetik fel. Vigyázni kell, hogy ez az oltár ne álljon máshol az utunkba. Tehát egy párt azt mondja, transeurópai hálózatok, ez nekünk annyira fontos, hogy egy tagállamban tényleg indulok, és ott a politikai közvélekedést befolyásolni akarom, akkor ezt lehetővé kell tenni európai szintről lefelé is. Minden egyes tagállamban így van ez. Tehát van a nemzeti szint, és van egy abszolút fontos politikai cél, a gátat át kell törni, és akkor ott keményen fel lehet lépni, és nem lehet, hogy az európai párt elnök milyen pénzből megy Heraklionba, Berlinbe vagy Valenciába, hogy ott egy politikai közülést tartson. Ez nagy butaság. Aki ezt akarja megtenni, az kasztrálni akarja a pártokat és a rendszert végeredményben alkalmatlanná teszi. Az egyéni tagság témája. Én itt rugalmasságra hívnám fel a figyelmet. 1984-ben az angol konzervatív párt tiszteletbeli tagja lettem, egy tiszteletbeli tagságot biztosítottak nekem, akkor azt gondolom, ha a nemzeti pártjukra gondolnak oda-haza, a hazai pártra, tehát azt mondják, nem, úgy sem mondják, tehát kilépek, mert, a, mert van egy buta ember mellettem az alapszervezetben, de a, a következő szinten, a megyei szervezetben már benne vagyok, tehát én igazából itt szeretnék maradni, hát azért ez nem megy. Hát akinek fent nem tetszik, de lent akar maradni, az ember a pápa miatt nem lép ki az egyházból. Akik fent akarnak maradni, de lent nem, akkor keres magadnak egy másik alapszervezetet. Csánakó asszony említette, hogy egy európai pártnak nincsen saját pártja egy tagállamban, egy ilyen eset elképzelhető. Ez az európai párt akkor a mindenkori országban ilyen léggyökereket alakíthat ki, vagyis azt mondjuk, hogy az a portugál, akinek ugye, ahol ugyan nincs pártunk, de Brüsszelben él, és tag akar lenni, akkor alapítok egy olyan egységet, ahova ezek az emberek beléphetnek, tehát van egy adott mennyiségű delegált. És hogyha már semmiképp nem megy, és van százezer ember Brüsszelben, aki azt mondja, hogy közvetlenül a pártban akarok tag lenni, de a 27 tagállamban már mindenhol van egy tagpárt, akkor adott esetben egy virtuális szövetséget is létrehozok, és akkor megvan a 28 és ezt gyakorlatilag be tudom vonni a munkába. Vagyis azt gondolom rugalmasak lehetünk, a két ideált nem fogjuk tudni megvalósítani. Egy repülő nem repül, ha az egyik oldalon szárnya van, és a másik oldalon egy kereke, és egy autó nem tud repülni, hogyha az egyik oldalon kereke van, a másikon pedig szárnya. Sì, onorevole Giannacau, ha chiesto di intervenire ora. Allora. Giannacau, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon sok érdekes dolog hangzott el. És tulajdonképpen minden felszólaló az európai pártokra vonatkozó statútumok vonatkozásában megpróbálta azért korlátok közé elhelyezni ezt. 2003-ban létezik már egy vonatkozó irányelv, és azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés, de csak egy első lépésként értékelhető. Politikai statútumra van szükség, hiszen politikai a célkitűzés is. Ugye függ ez attól is, hogy az európai polgárok hogyan látják Európát, az európai ügyeket, és nyilván az aggodalmainkkal is összefügg, főleg arra gondolok, hogy hányan mennek el az európai szavazásra. 96-ról egészen alacsonyra csökkent le a választási részvétel az én országomban, és az európai választásoknál még szomorúbb a helyzet. Azt szeretnénk, hogy ezek a pártok támogassanak bennünket, és ezért van szükség erre a statútumra. Úgyhogy az európai ügyek iránti fogékonyság, tudatosság az, amit itt fel kell ébreszteni, ez a legfontosabb, és ez a legfontosabb politikai téma is. Ebben a keretben én is egyetértek azzal, hogy a verseny fontos, mert egy demokráciában igenis érdekes az, hogyha pluralizmus van, hogyha különbözőek a vélemények, hogyha mindenki ugyanazon a véleménye lenne, az nagyon unalmas lenne. A finanszírozás kérdése is érdekes. lehet -e egy olyan pártot finanszírozni, amelyet tegnap alapítottak, és semmiféle képviselője nem ül sem a nemzeti, sem az európai parlamenti körben. Hát nem hinném, hogy itt így eljárhatnánk kollégák. Nagyon is konkrét ki lépésekkel kell kezdenünk, értékek mentén, annak érdekében, hogy a következő lépések is pozitívak legyenek. Nem szabad hagyni, hogy egy negatív tendencia elharapozzon, és aztán ne tudjunk a polgárok felé megfelelő üzeneteket közvetíteni a parlamenti képviselők szintjén, vagy más intézményi keretben nem szabad hagyni, hogy már ne vegyenek bennünket figyelembe. Adók. Úgy gondolom, hogy olyan statutumra van szükség egy európai párt vonatkozásában, amelyet minden egyes tagállam tiszteletben tart. Mindenki a tagállamokból, tehát ismerje el. Ez nem mutat túl a szerződésen, hiszen kell most arról majd vitázni, hogy hogyan kerül majd megválasztásra a végrehajtó szerv a bizottságnak az elnöke, a tanács ugye a jogalkotó. Ezt tudjuk. Az államok közötti terület azonban még létezik, tehát ez nem került megszüntetésre, úgyhogy nem arról beszélünk itt, hogy a az Európai Bizottság elnökét közvetlenül akarjuk megválasztani, és az legyen képviselő is, hiszen hogyha a tagállamok fogják megválasztani, akkor felett fölé van rendelve az állam és kormányfőknek, még a tanácsnak is, és kérdés az, hogy ki fogja őt majd kontrollálni, egyéb európai intézmények vagy a parlament. Úgyhogy az első lépés az lenne, hogy egy nagyon stabil és átvagó lépés kell, hogy legyen. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az európai pártoknak a finanszírozása terítékre kerüljön, meg legyen tárgyalva. Azt nem hinném, hogy itt most több pénzre van a szükség, szerintem nem erről van szó, még hogy ezt is mondják néhányan. Jelen pillanatban a szakértőkről egy nagyon egyszerű választ várnánk. Tehát az első lépés mi legyen, anélkül, hogy meg kelljen változtatni az szerződést, és legyen egy olyan statútum, amely egyértelmű helyzetet teremt, és a pénzügyi és adó vonzatok is világosak legyenek különböző alapítványok és testvérszervezetek tekintetében. Arról van szó, és ezt sokan elmondták már itt, hogy vannak olyan párdok pártok is, amelyeknek egyéni eh, tagjai vannak, vagy akár csoportjai. A tagjai. Az egyes tagállamokban más és más a jogállása ezeknek a személyeknek vagy csoportoknak, de elmondanám, hogy az a párt, amelynek én tagja vagyok, az a múltban valamikor Németországban szeretett volna, tehát külföldön egy szervezetet alapítani. Németországban jogászokat megkértünk, megkérdeztünk erről, és ők azt mondták, hogy erre nincs lehetőség, tilos. A szocialista pártnak a hazámban végül is sikerrel járt, viszont betiltották ezt a pártot. Egy nem kormányzati szervet, vagy a neodemokrátia barátait, azt egyfajta csoportosulás formájában felállíthattuk volna, pártként azonban nem kaptunk engedélyt. Nemzeti szinten a finanszírozásban nagyon nagy különbségek mutatkoznak a tagállamok között. Görögországban az úgy van, hogyha van egy nemzeti parlamenti képviselő, vagy akár egy európai parlamenti képviselő, akkor költségvetési, nemzeti szintű támogatást kap ez az ember ez a képviselő. És nyilván eh, a közvetlenül választott képviselők fejezik ki a, a közvetlen demokráciát is. Jó lenne tehát, hogyha -e vagy nemmel válaszolnának most a szakértők, és elmondanák, hogy mi a helyzet. Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk, de a kérdés az, hogy ezt az első lépést most megtegyük, olyan formában, ahogyan én ezt most elmondtam, és mi legyen a jövő. De tudják önök is nagyon jól, hogy Európában állandóan változnak a dolgok, és ez így is fog maradni, de jelenleg azt gondolom, hogy ezt az első lépést azt meg kellene tennünk. Jó, köszönöm. Akkor a szakértőinket megkérdezném, hogy eh, kívánnak-e a feltett kérdésekre és a kommentárokra reagálni. Kívánnak-e reflektálni? Viszont, hogy tartsuk az időkeretet, hiszen vannak még további felszólalók, vendégek, három percet tudok engedélyezni személyenként. De kérdezem elsőként azt, hogy ki kér szót. Mehetünk végül is sorban is, úgyhogy Molokornak adom meg elsőként a szót. Hefner úr három kérdést tett föl. Először is, milyen feltételek mellett kapjanak költségvetési eszközöket a pártok? Nincs teljesen fix válaszom, negatív fix válaszom van, nem szabad feltétele lenne az, hogy az Európai Parlamenten belül legyen tag ez a párt. Ez túl magas mérce. Egyébként a pártok ugye a polgároknak a képviselői, az, hogy az Európai Parlamentben itt benne vannak, hát ez csak egy kis díszítő elem. Mellettem ugye itt a demoszról szóltak, ők az, akiktől kiindulnak a pártok. Nyilván a választáson való részvétel, hány tagállamban legyen egy minimális siker a választásokon. Hát, hogy mennyi legyen ez a küszöb, nem, megint csak nem tudok fix választ adni, de szerettem volna arra utalni, hogy a német alapszerződés egy pár évvel ezelőtt alkotmány ellenesnek ítélt bizonyos passzusokat, mert úgy gondolta, hogy nem felel meg az egy, esélyegyenlőségnek az, hogy a 16-ból legalább 3%-ban egy párt a választások alkalmával 1%-ot elér. Nem kell ezt átvenni de azért szerintem csökkenteni kell a mostani küszöböket. Hiszen azért ne felejtsük el, hogy a megszerzett szavazatokért kapnak a pártok pénzt és finanszírozást. Ami a párton belüli demokráciát illeti, igen, erre kellenek szabályok, és Bárdi úrtól azt tanultam, hogy nem kell lennek az új eszközök, mert megvannak a régiek, ez egy kicsit elhamarkodott kijelentés volt, hiszen önálló képződmények a pártok, és ezért igenis kellenek új, talán modernebb eszközök, amelyeket lazán valahogyan összekapcsolunk. Hát ehhez fantázia is kell. A harmadik problémára ugyanez igaz, hogy lehet az egyedi és a kollektív tagsággal boldogulni. Hogyan kell ezt kezelni? hát nem, nem is csak arról van szó, hogy ezek nem megválaszolt kérdések, hanem sokszor fel sem teszik őket, meg sem fogalmazzák őket kérdésként. Az utolsó felvetés Giannaku képviselőtől, miért nem alapíthat pártot egy külföldi párt Németországban? Hát azért, mert a nemzeti perspektívákhoz kell alkalmazkodni. Ezért lenne jó, hogyha lenne egy európai jogi formája a pártoknak. Ezzel ki lehetne segíteni ezt a helyzetet. Köszönöm. Párdi, képviselő, Párdi professzor úr következik. Köszönöm szépen. Én is nagyon rövid leszek, amikor válaszolok. Az első kérdés ugye a kritériumokra vonatkozott. Mikor lehet egy európai pártot annak nevezni? Azt hiszem, hogy elég világosan elmondtam, hogy nekem mi az álláspontom, és többé-kevésbé a megfigyelő állomáson dolgozó kollégák is így gondolják. A jelenleg hatályos feltételek számunkra elfogadhatóak, tehát amit a többiek elmondtak, akkor lehet, hogy ezeket egy kicsit tényleg lehetne finomítani, csökkenteni, mércét tekintve, de továbbiakra szerintem nem lenne szükség. Azon elhangzott okoknál fogva, amelyeket Marló professzor is elővezetett. Tehát hagyd foglaljam össze még egyszer, politikai kérdésről van szó, és egy olyan döntésről, amelyért a politikusok a felelősek. Nem, nem mi. Mi annyit tudunk elmondani e tekintetben, hogy nincs szükség arra, hogy itt megmerevedjenek a frontok. Különböző modalitásokat vázoltunk fel itt a kollektív jelenlét mellett, amelyeket aztán nemzeti szinten úgy tűnik már tovább vittek. Ez egy nagyon fontos kritérium. Azt is mondanám, hogy ezt mindenképpen meg kell erősítenünk, alá kell támasztanunk. A primér választás, a a részvételnek a különböző formája. Hát itt nem feltétlenül mutatkozik konvergencia, viszont feltételként azért elvárhatók a pártok, európai pártoktól. Azt gondolom, hogy egyértelműen válaszoltam a jelentéstevő asszony kérdésére. Méghozzá, hogy nem kell európai parlamenti képviselőnek lenni ez azt jelenti, hogy nincs szétválasztva a között, a terminus között, hogy mi is a, az európai párt között, és az a között, a jog között, hogy finanszírozásban részesüljön ez a párt. Azokban a pártokban, ahol a startfázisban, a fejlődés során szükség van a finanszírozásra, nyilván ez egészen más, mint a már meglévő lábukat megbetett pártok esetében. Ugyanis, hogyha most itt nem kapnának ők finanszírozást, akkor korlátoznánk az új pártoknak a megalakulását. Azt hiszem, az összes többi kérdés túl messzire mutat, és ezért nem tudok rájuk röviden válaszolni. Krisztoforú eh, professzor úr következik. Very much. Köszönöm szépen, elnök úr. hogyha most itt részletekben menően akarnám elemezni azt, amit elhangzott, és ugye a válaszok eh, modalitásai hogy néznek ki. Maria képviselő asszony kérdésére igen a válasz, ennek könnyűnek kéne lennie, ha valószínűleg az is. A megközelítés megváltoztatása nagyon fontos. így tudná saját magát szabályozni, vagy harmonizálni a rendszer. Ami az elismerési kritériumokat jelenti, illeti, azt mondom, hogy igen, lehetséges, ahogy azt kollégám is mondta és érvelt mellett, az kritériumok enyhítése, lehetséges enyhítése, lehetséges, de eléggé határozottnak kell maradnunk azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a pártoknak kell, hogy legyen, vagy nem kell, hogy legyen egy képviselők a parlamentben, szerintem. Én itt egyetértek a szélesebb körű konszenzussal és a jelentéssel, mely szerint legalább egy képviselőjüket be kell, hogy válasszák az Európai Parlamentbe. Végül a tagság kérdésére vonatkozólag, ez többször is felmerült a vitában, véleményem szerint már kezd formálódni a válasz a vitán belül is. Úgy gondolom, hogy érdemes meggondolkozni azokon a módokon, hogy hogyan lehet az egyéni tagság lehetőségét bevezetni a rendszerbe. Jogi szempontból lehet, hogy ez nem annyira könnyű, mint azt első pillanatra gondolnánk, ám de az, hogyha csak támogatói státuszt adunk valakinek, az lehet, hogy nem elégséges. nem ösztönzi eléggé, nem energetizálja, mobilizálja eléggé ez a megoldás azokat az elemeket, amelyekkel azonosulni tudnak az állampolgárok egy pártal. Véleményem szerint lehetséges lenne még ezen gondolkozni, ez jó ötlet lenne, és talán egy hibrid megoldással is elő, lehet, elő lehetne állni. Valami, egy olyan státusz, ami félúton van a támogatói és a tagsági státusz között, vagy valamilyen enyhébb tagsági változat, de szerintem a, a tagság az egy ösztönző erővel hat az állampolgára. Elnök, köszönöm szépen. És ismét megköszönném a mindhárom szakértőnknek, hogy eljöttek és megtartották előadásukat. Louis Galea úr is itt van közöttünk, az Európai Számvevőszék részéről. Ő az európai szintű politikai pártok finanszírozásáról fog beszélni. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül érdekes volt a mai vitát végigkövetni. Nagyon izgalmas pontok hangzottak el, és nagyon fantáziadús volt a vita. Tudom, hogy a politikusoknak az a szerepe, hogy a jövőképet alakítsák és megvalósítsák. Egy ellenőrnek, egy auditornak a szerepe inkább egy postmortem vizsgálathoz hasonlít, ezért előre is elnézést szeretnék kérni a morbid gondolatokért, amelyeket önökkel meg fogok osztani előadásom során. Az Európai Számvevőszéktől érkeztem, és szeretném megköszönni, hogy meghívták a számvevőszéket, hogy bemutassa véleményét az európai politikai pártok finanszírozásáról és pénzügyi irányításáról. Ez az önök megközelítéséhez nagyon közel áll, amikor ez van most ma, akkor most próbáljuk meg ezt, ebből a lehető legtöbbet kihozni. Tudom, hogy ilyen pártok kaphatnak az európai költségvetésből támogatást, amelyet az Európai Parlament bürója oszthat ki. És ebben a kontextusban az Európai Számvevőszék egyik központi szerepe az, hogy nyomon kövesse ezt, és jelentéseket készítsen az Európai Uniós alapok pénzügyi igazgatásáról, és erről véleményt formáljon, amelyből kiderül az is, hogy alkalmazkodott az eljárásos szerződésekhez. Jelen pillanatban az Európai Számvevőszék vélem, formális véleményét nem tudom most önökkel megosztani, de fel tudom vázolni azt a keretet, amely a vitákban és a jelentéstételi kötelezettségünk során iránymutatást ad nekünk. Amikor vizsgáljuk az európai politikai pártok finanszírozását és pénzügyeit, akkor az egyik ügy, amit vizsgálunk, az három különböző aspektusra bontható. Az egyik a szerződés előírásainak értelmezése. A második a 2004 per 03-as rendelet, 2004 és 2003-as rendelet előírásai, és ennek a végrehajtó szabályai, és a harmadik pedig az, hogy a, a költségvetési rendelette rendelkezéseivelnek megfelel-e a költés. A szerződés 10 per 4-es cikke alapján az európai politikai tudatosság formálása, illetve az állampolgárok akaratának a kifejezése, valamint az a gondolat, hogy a politikai pártok európai szinten fontos hozzájárulást tesznek ez az alapja munkánknak. Az első pont, amit itt figyelembe kell vennünk, az az, hogy a szerződés a politikai pártok európai szinten kifejezést alkalmazza, nem pedig azt mondja, hogy európai politikai pártok. Ez azt a gondolatot veti el, hogy, illetve veti fel, hogy túl kell menni azon, hogy egy politikai párt egy tagállamból származik. A nemzeti határokon átnyúló transzcendensebb megközelítést kell alkalmazni. Egy unióban, amelyben tagállamok vannak, elvárható vagy várható az, hogy a legtöbb politikai pártnak lesznek gyökerei az egyes országokban. Azonban a szerződés erre az aspektusra nem tér ki. Ehelyett arra a potenciálra, arra a lehetőség és hozzáadott értékre koncentrál a demokratikus ideálok előmozítása és gyakorlata szempontjából, ami európai szintű perspektívát ad ezeknek a pártoknak. E rendelet preambulumában, a negyedik bekezdésben a következőt olvashatjuk. Annak érdekében, hogy egy politikai pártot európai szinten azonosíthassunk, nagyon fontos bizonyos kondíciókat meghatározni. Különösen fontos az európai szintű politikai pártok számára, hogy figyelembe vegyék azokat az elveket, amelyeken az Európai Unió felépült, amelyek szerepelnek a szerződésekben, és amelyeket elismer az Európai Unió alapjogi kartája is. Ez a rendelet második és harmadik cikkében a politik, az európai szintű politikai pártot definiálja is, és olyan ö, feltételeket is felsorol, amelyeknek eleget kell tenni. Hogyha ezeket felülvizsgálnánk, akkor a javaslatoknak mindenképpen tiszteletben kell tartania a szerződés iránymutatásait. Most részletes idézetek nélkül szeretném elmondani azt, hogy ez az rendelet a politikai alapokat és a politikai pártokat is definiálja. E két definíció össze is kapcsolódik a kettes cikk értelmében. Az említett kondíciókon túlmenően, amelyeknek a politikai pártoknak meg kell felelnie, az rendeletben szerepelnek azok a szabályok is, amelyeket alkalmazni kell, amikor meghatározzuk, hogy valaki kaphat-e finanszírozást, illetve felállítja azt a formulát is, amelynek alapján a rendelkezésre álló költségvetést szét lehet osztani. Itt most a részleteket a 6-os, 7-es, 8-as és 10-es cikk részleteit nem fogom elmondani, de a részletek olvashatók a dokumentumomban. Em meghallgatás előtt a jelentéstevő számos lehetséges kérdést köröztetett amelyek lehet, hogy felmerülnek a vita során. Nagyon sok vonatkozott a finanszírozásra ezek közül. Például a 2004-2003-as rendeletben lefektetett előírások a finanszírozásra vonatkozóak túl szigorúak, vagy túl nagy lelkűek. És a jelenlegi előirányzatok szétosztásának a kulcsa észszerű-e? valamint szükséges-e az önfinanszírozás előírását megtartani. Tagadhatatlan, hogy a demokratikus politikai rendszer működéséhez szükségesek eszközök, és szükségesek a politikai pártok. Ezért a működésüknek a javítását mindig üdvözölnünk kell. Ehhez viszont figyelembe kell vennünk azt is, hogy a rendeletek azok megfelelnek azoknak az aspirációknak, amelyek nyomán ezek megszülettek a rendeletek és a szabályok mindig bizonyos eredményt akarnak elérni. Az auditjai során az Európai Számvevőszék felül megvizsgálja azt, hogy mennyire feleltek meg a mélyebben rejlő szabályoknak, a finanszírozások, és mennyire az eredeti célok érdekében használták fel a pénzeket. konkrét helyzetek kezelésére is lehet költeni a pénzt, de nem erre kell összpontosítani más oldalról. Ha túlságosan részletesek a beszámolók, azok a finanszírozási mechanizmus csak túlbonyolítják. Gyakran, külön, amikor, különösen amikor a költségvetési rendeletről és hasonló eszközökről fejti ki a véleményét a számvevőszék, akkor hangsúlyozta, hogy bonyolultak a e, szabályok, vagy nem világosak a, rend, a szabályok arra vonatkoznak, hogy ki kaphat ezekből a pénzekből, és ennek negatív hatása van a tranzakciók e, megfelelőségére. A következő pont az ellenőrzés és verifikációs kérdés. Nem lehet túlságosan hangsúlyozni azt, hogy a politikai pártok alapnak megvan a szükséges szabadsága, hogy tevékenységüket független, a legnagyobb függetlenségben hajtsák végre. Ehhez szükségük van pénzre, de ennek a, az elköltésének a meghatározása az ő munkáikat nem szabad, hogy hátráltassa. Ugyanakkor ellenőrző intézkedésekre is van szükség, ez nyilvánvaló, hogy tudjuk, hogy a rendelet szabályainak megfelelően az előírt célokra használták el a finanszírozási eszközöket. Nem, hatály, nem hatékonyak a szabályok, csak akkor, ha vannak hatékony ellenőrző eszközök. Ez a tényező is érdemes arra, hogy vizsgáljuk. Mi a mértéke annak, hogy megfelelő ellenőrzési keret támogatja a politikai pártok finanszírozását és pénzügyi igazgatását. A rendelet ötös cikke konkrétan is kifejti azt, hogy az Európai Parlamentnek folyamatosan ellenőrizni kell azokat a kondíciókat, amelyek alapján a politikai pártok európai szinten elköltik a pénzüket. Ez az első stádiuma az ellenőrző rendszernek. Itt a működés integráns része az ellenőrzés. Az ellenőrzés továbbfejleszti a 9. cikk. Kifejti, hogy a finanszírozás ellenőrzése a pénzügyi rendelet, a, gaz, a költségvetési rendelet és ennek végrehajtási eljárásaival egy összhangban kell, hogy megvalósuljon. Ez az elv Benne szerepel tehát a 2004-2003-as rendeletben, és nagyon fontos, hogy ha valami nincs, nem felel meg a költségvetési rendeletnek, akkor arra vonatkozóla kell, hogy legyen egy módosító indítvány. Derogációkra is sör került a költségvetési rendelet tekintetében, annak érdekében, hogy jobban tudjanak működni az európai szintű politikai pártok. Szükség lehet kivételekre. Például, ha egy politikai párt európai szinten öm, nagyobb bevételre tesz szert, mint amennyit költ egy pénzügyi évben, akkor ennek a bevételnek a 25%-át átviheti a következő évre, akkor, hogyha a következő év első negyedévében ezt el is költi. Volt egy olyan pont, amikor a számvevőszékkel konzultáltak ez ügyben, 2007-ben, és a számvevőszéknek az volt a következtetése, hogy az éves átlag bevételt, illetve a pénzügyi tartalékot definiálni kell annak érdekében, hogy ezt a kivételt jóvá tudjuk hagyni. Sajnos ajánlásunkat nem követték, és ezért a költségvetési rendeletet nem módosították tovább. Miért mondja azt a rendelet, hogy éves igazolás alapján is lesznek ellenőrzések, mégpedig egy külső és független ellenőrzés. Ez azért fontos, mert a belső auditor, az Európai Parlament belső auditora, illetve a külső auditor, az Európai Számvevőszék is végez el vizsgálatokat, és fontos, hogy ez a kettős ellenőrzés felmaradjon az európai politikai pártok felett. A rendelet egy másik bekezdése a számvevőszék szerepéről kimondja azt, hogy minden szükséges dokumentumot és információt, amire a, szük, a számvevőszéknek szüksége van, hogy a vizsgálatát el tudja végezni, rendelkezésére kell bocsájtani. És amikor nemzeti politikai pártok és európai szintű pártok közösen költenek, akkor is Mm, pontos dokumentumokra van szükség erre vonatkozóak, hogy az európai pártok hogyan költöttek. A szerződés 289. cikkében ö, szerepel az, hogy az Európai Uniónak, ö, európai pártoknak, illetve az, az Európai Számvevőszéknek joga van hozzáférni az európai költségvetéshez vonatkozó dokumentumokhoz. Ez hozzáadott értéket képvisel, és ezt a jogát meg kell, hogy tartsuk. Az Európai Számvevőszék az az intézmény, amelyet a szerződés azért hozott létre, hogy az Európai Unió pénzügyeit ellenőrizze. Egy külső auditorról van szó, tehát független az számvevőszék a többi intézménytől. Ellenőrzi, hogy az elköltött európai összegeket a jogszabályok értelmében ezeknek megfelelően költötték el, és megkapjuk a legjobb értéket a pénzünkért. Nemzetközi ö, számviteli standardok alapján végezzük az ellenőrzéseinket. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az európai finanszírozás a jogi keretnek megfelel, felügyeleti és ellenőrző rendszereket is ellenőrzünk. Ezek a rendszerek azt a célt szolgálják, hogy a hibákat és a jogszerűtlenségeket vagy nem megfelelő eljárásokat felfedjék és ki tudják igazítani a külső ellenőrzés előtt. Éves jelentésünkben ezekből beszámolunk, mégpedig megfelelési nyilatkozat, azaz DAS formájában. Amikor a teljesítményt ellenőrzi a számvevőszék, számos különböző metodikát alkalmaz, hogy a menedzsmentet és a felülvizsgálati monitoring rendszereket, az információt vagy a teljesítményt felülvizsgálja, és összevesse a megfelelő pénzügyi irányítás elveivel. Ezek speciális jelentésekben kerülnek kibocsátásra. Aztán ott van az Európai Csalás elleni Hivatal, amikor az Európai Számvevőszék azt gyanítja, hogy valamilyen rendellenességet fedezett fel, tovább utalja ezt az Olafnak. A politikai pártok finanszírozásával kapcsolatban ez a kiadás az számbevőszék DAS auditjában is szerepel, az összes többi európai intézmény adminisztratív kiadásainak körében. Eddig a politikai pártok, európai szintű politikai pártok finanszírozására konkrét ellenőrzést nem végeztünk el. Ez egy opció marad a jövőre vonatkozólag, elképzelhető, hogy külön jelentést fogunk készíteni erről a témáról. Egy ellenőrzés fontos eleme lenne a kockázatfelmérés, amely megállapítja, hogy a jogszerűség és szabályszerűségnek mi lenne a legnagyobb veszély. tehát mi, mi az a legnagyobb veszély, ami erre leselkedik? A példák és potenciális kockázatok azonosításra kell kerüljenek, és ezeket utána egy ilyen megfelelő felmérés során részletesen is meg kell vizsgálni. Milyen kockázatok lehetnek? Például az, hogy az úgy adnak ki összegeket, hogy az összes ö, oda vonatkozó szabálynak nem feleltek meg azok, akik kapták a pénzt. Aztán lehet, hogy valaki benyújt kérelmet, de nem teljes a kérelem vagy nem pontos adatokat tartalmaz. Lehet, hogy más célra költik el a pénzt, mint a rendeletben szerepel. Lehet, hogy más egységek kapják, mint ahova eredetileg szánták. Lehet, hogy nem megfelelően dokumentálják a költést, és az is lehetséges, hogy a külső bizonyítékok nem fedik le az összes előírt kritériumot. Ebben a kontextusban szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy van egy olyan eszköz, amit lehet használni ezen kockázatok csökkentésére. Konkrétan adminisztratív bírságokról van szó, akkor alkalmazhatók ezek, hogyha a szabályoknak nem felelnek meg. Tovább kell vizsgálni ezt a kérdést, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az ilyen bírságok használatát már a tanácsi rendelet a 2988 per 95-ös tanácsi rendelet is tartalmazza, ami az európai közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szól, végül az átláthatóságról. Nagyon fontos, hogy ne tévesszük szem elől, a 2004 per 03-as rendelet preambulum bekezdését, amely kimondja, hogy fontos, a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosítani, és a pénzügyi ellenőrzést az európai szintű politikai pártok felett, amelyek az Európai Unió általános költségvetéséből pénzt kapnak. Ez a rendelet az Európai Parlament számára előírja, hogy jelentéseket adjon ki, amelyek közé tartozik például egy éves elszámolás arról, hogy az európai szintű politikai pártoknak mennyi pénzt adtak. Ezek az intézkedések nagyon fontosak, és ahol lehetséges, meg kell őket erősíteni. 2003-ban a miniszterek tanácsa, az Európa tanács minisztereinek tanácsa egy négyes számú ajánlást fogadott el a korrupció ellen a politikai pártok és választási kampányok korrupciója ellen. Ennek a végrehajtását az úgynevezett Greco csoport követi nyomon, amelyet 1999-ben hoztak létre, az Európa Tanács azért hozta létre, hogy az államok megfelelését az korrupcióellenes normákhoz vizsgálja. 2010 májusában a Greco átfogó elemzést nyom, adott ki a 47 tagállam hatályos jogszabályairól, megvizsgálta, hogy, és úgy találta, hogy elképzelhető, és elő is fordul, hogy szakadék van a törvény betűje és ennek alkalmazása között. A politikai pártok finanszírozásának átláthatósága kérdését össze kell kapcsolni a meglévő rendeleteknek vagy szabályoknak való megfelelése és az alkalmazott bírsággal. Összefoglalásként a 2004-ben 03-as rendelet nagyon fontos dokumentum, a politikai pártok, európai szintű politikai pártok definícióját ezt tartalmazza. Hogyha ennek a definíciójának a részletét meg akarnánk változtatni, akkor nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy a változtatás megfelel a szerződések betűjének lehet részleteket a szabályokból törölni, vagy további részleteket hozzáadni, például kép, kivételeket alkalmazni, de hogyha túl bonyolítjuk az egészet, akkor sokkal nehezebb lesz a finanszírozási mechanizmust működtetni és ellenőrizni is. Nagyon fontos elem az is, hogy a végrehajtó szabály, végrehajtási szabályok azok harmóniában legyenek a költségvetési rendelettel nem szabad tehát úgy módosítani a rendeletet sem, hogy az konfliktusba kerüljön a költségvetési rendelete, kivéve akkor, hogyha ez nagyon jogosnak tűnik. Az Európai Számvevőszék hozzáférése a dokumentumokhoz szintén egy olyan jog, amit a szerződésekben megtalálhatunk. Mindazonáltal a rendeletnek a vonatkozó paragrafusait is meg kell óvnunk és figyelembe kell vennünk. Vannak kockázatok abban, hogy esetleg a kedvezményezetek nem felelnek meg a szabályoknak, és nagyon fontos, hogy ebben az esetben megfelelő bírságok legyenek. Az átláthatóságra vonatkozó intézkedések rendkívül fontosak, és ezeket meg kell erősíteni. Elnök úr, nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt lehettem és részt vehettem abban a vitában, ami arról szól, hogy az európai szintű politikai pártok finanszírozását hogyan lehet fejleszteni az elkövetkezendő években, és várjuk a konkrét javaslatokat a változtatásokra. A szemvevőszéknek természetesen joga van, és érdekünk is, hogy az erre vonatkozó véleményünket időben kifejtsük. Köszönjük szépen. Köszönöm figyelmüket. Grazie professor Galea per la sua relazione completa. E- Köszönjük szépen Galea úrnak. Nagyon részletes előadást hallottunk, és Víland úr kért szót. Köszönöm szépen. Hát Galea úr nagyon tanulságos volt ez az előadás. Egy pontra utalnék, ami nagyon fontos számomra több ízben, ebben vagy más formában elhangzott az assigned resources for the intended purposes, tehát a célhoz kötött finanszírozás. Azt gondolom, hogy pontosan itt van a kutya elásva, és itt kell újra meghúzni a erőhatárokat. Nem volna helyes ugyanis azt mondani, hogy ha egy pártnak támogatást nyújtunk, akkor azt követően már ellenőrizhetjük is, hogy mire költötte ezt a pénzt ez a párt. A politikai tartalmak között ugyanis azért nem annyira egyértelműek a határok, úgyhogy legyünk egy, tartsuk magunkat egy kicsit a háttérben. Amennyire én ismerem a helyzetet a tagállamokban, az a helyzet, hogyha valaki a pártpénzből kivesz, akkor ezek tulajdonképpen a pártoknak a felelősség az, hogy megnézzék, hogy hová is kerültek ezek a mások által a pártkasszából kivett pénzek. Inkább fordítva van, a magán, pén, magán emberek tartanak maguknak pártokat, hogy a parlament döntéseinek munkájába, előkészítésébe belenyúlhassanak, és a, arra befolyást gyakoroljanak. Malok úr beszélt itt a büntetésekről, tehát hogy a pártok valami hamisat tükröznek, annak érdekében, hogy pénzhez jussanak, ezt igenis szankcionálni kell, miközár keményen. Ugye nem csak a ö, szavazatok után kapnak ők ö, ö, támogatást, hanem más aspektusból is, de hogyha jogtalanul jutott pénzhez a szankcionáljuk, ha viszont jogszerűen, akkor politikailag szabadon gazdálkodhasson ezzel a pénzzel. Úgyhogy ne gondoljuk azt, hogy egy több szintű parlamenti demokráciában és parlamentarizmusban XY-nal gondunk van egy párton belül valamiért, valamilyen oknál fogva, pártstruktúra miatt, vagy egyéb oknál fogva. Úgyhogy erre legyen lehetőségünk. A második megjegyzésem pedig ezt a tűzfalat ott helyezzük el, ahol a politikai pártok és csoportok megkapják a pénzeket, ott engedjünk le tűzfalat, falat annak érdekében, hogy ne közvetlenül a pártokat finanszírozzuk, annak érdekében, hogy azok, akik bent vannak a parlamenten belül, a parlament ilyen kívülieket kívül is tartsák, és ezáltal az egész verseny torzítsák. Tehát még egyszer összefoglalva, nem tartom helyesnek az, hogyha a jogosan szerzett pénzeket a pártoknak kötelező legyen 20-25%-ban kiadniuk. Hogyha azt mondja egy párt, hogy én most mérsékelt leszek, az európai parlamenti választás nagyon fontos esemény számomra, más kérdés, hogy mindezt majd hogyan kivitelezik a pártok, de akkor en, ez a párt kapja meg a lehetőséget, hogy minden évben 50%-át a büdzsénknek visszatartjuk, amit majd elköltünk az európai parlamenti választások évében. Nyilván ugyanez igaz, hogyha hitelt akar fölvenni egy banktól, vagy be akar fektetni egy párt, hiszen az is lehet, hogy közfinanszírozás nélkül is valahogy léteznie kell a pártnak egy egész éven keresztül. Sok mindent láttam már, úgyhogy nem kell nekem a számvevőszék, aki most itt Delfi Jósda szerepét akarja itt fölvállalni, de igazából csak utólag vonja le a következtetést. Sokkal inkább az lenne a fontos, hogy tényleg előre tudjon jóslatokat megfogalmazni, és, és betartassa a szabályokat, amelyek általánosan érvényesek kellene, hogy legyenek. Köszönjük szépen, Hefner úr! És aztán meghallgatjuk Mitemája asszony ö, is más irányba indulnék a kérdésemmel. Fontos eh, és szükséges, hogy a számvevőszék pontosan vizsgálódjon. A helyzet az, most én úgy látom, hogy eh, túl aprólékosan szabályozunk, és túl bürokratikusan, és a gondolkodás is ilyen. Ezért szeretném feltenni azt a kérdést, hogy eh, a jelenlegi gyakorlat hogy a politikai pártoknak előre be kell jelenteni, hogy a következő fél évben mit kívánnak tenni. Ez egy politikailag elidegenítő dolog, mm, túlságosan is az, tehát túlságosan beavatkozik a, a politikai szabadságba, és a pártok finanszírozását nem kellene a választó által meghatározandó faktorokhoz kötni, tehát egy adott összeget szavazatonként, tehát sikerfüggő javadalmazást bevezetni, és másrészt sokkal nagyobb szabadságot adni a pártnak abban, hogy hogyan használja fel a pénzeket. Nem lenne ez egy szabad, egy liberális demokrácia lényege és a verseny lényege? Azt gondolom, sokkal kevesebb bürokráciára van szükség valamennyi fél számára, és tényleg csak a legfontosabb eseteket vizsgáljuk. Amiért hálás vagyok, az a megjegyzés, hogy nem elég, ha csak vissza kell fizetni. Ahol visszaélés történt, ahol jó, jogot sértettek, ott bizony kemény szankcionálási lehetőségeket is kell biztosítani. És így lehet megakadályozni az ilyen cselekményeket. Ha kíván reagálni rá, akkor vannak további hozzászólók is, de valamikor Mittermeier asszonyt is szerették meghallgatni a transzparenciával, az átláthatósággal kapcsolatban is. Tulajdonképpen Gáló urat arra kérem, hogy most reagáljon, és utána Mittermeier asszonynak adok szót. És azt hiszem, Dász kolléga is szót kér majd a végén. Akkor ezzel sikerül ez a szerintem. Galea doktor úr. Köszönöm szépen, nagyon röviden fog válaszolni mindkét felvetésre. Az első pontra vonatkozóan, amit Víland úr vetett föl. Igen, van megállapodás, megegyezés arról, hogy a forrásokat nem csak odaítélik a megfelelő célra, a szándékolt célra, hanem ki is fogják adni, és arra a célra költik el. És hát erre kell egyfajta igazolás, hogy ez valóban így is történt. Az expozémat arra a fontos elvre építettem, hogy az autonómiát fenntartsuk és biztosítsuk, és a politikai pártoknak a függetlenségét is szavatoljuk. Ez felmerült egyébként az egy előző megben elhangzott előadásokban is, és hozzászólásokban is. A számbevőszék számára az egyetlen kötelező feladat az audit és e célból a szerződés értelmében minden egyes vonatkozó dokumentációhoz hozzá kell férni, amely ugye a, az extern audit keretében dokumentumként betekintendő. Ez teszteli egyébként azt, hogy a belső audit, az Európai Parlament belső auditja a különböző politikai csoportok és politikai pártok vonatkozásában tényleg helyesen működik-e? idealisztikassan, ugye itt megelőzésről, felderítésről és rendbetételről beszélünk, és akkor nem kell az extern külső auditornak közbe avatkoznia. Egyébként <laughs> nekünk nincs más opciónk, mint az, hogy jelentést tegyünk. Úgyhogy nagyon fontosnak ítélem ezt a dolgot. Egyébként a tűzfalak kérdését ezt jónak tartom, és a képviselők vonatkozásában elmondottakat is, és ez már átvezet tulajdonképpen Hefner képviselő kérdéséhez. Elmondhatom, hogy a számvevőszék már kifejezte aggájait arra vonatkozóan, hogy bizonyos eh, tételeket átvigyenek a következő évre. Véleményünk szerint nem teljesen egyértelmű, hogy ez az évenkéntiség elvével összhangban áll-e, ami a pénzügyi rendeletben le van fektetve. Ugye ez még a jelenlegi viták tárgyát képzi, az Európai Parlament, mint költségvetési hatóságon belül is. Ami a bürokráciát illeti is, Hefner úr is felvetette. Nem a számvevőszék az, amely hat havi előrejelzést ad a pártoknak. Nem a mi asztalunk ez. Ezt önök saját maguk, mint Európai Parlament fogják a saját szabályaikban lefektetni. Ezért próbál a számbevőszék, a tanács és a bizottság és a parlament felé is mindig felhívást intézni, és a jogalkotó szervek felé, hogy a szabályozást streamline-olják mert ezzel számos probléma elkerülhető lenne. Ez a fajta bürokráciát egyébként nem a számbevőszék szabta, de tulajdonképpen ugye ott vannak a jogszabályok, a, a jogszerűség kérdése, és nem tudjuk utána mérni, tehát nincsenek igazából ilyen szabadság intézkedések a Delfi Jósdát emlegetni, hát eh, nézze, be kell tartanunk a szabályokat, vannak terminusok, és vannak olyan standardek, amiket egyszerűen a számvevőszéknek tartani kell. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. A Transparency International retélünk, ők, kap, ők kapják meg mindjárt a szót, nyilván az átláthatóság, ezt a témájuk, az európai pártok finanszírozását tekintve. Én nagyon kérem, hogy 15 perces időkeretben tartsák a felszólalást, hiszen utána még szeretnénk egy vitát. Köszönöm szépen! Először is köszönöm a meghívást és az érdeklődést a megalapításaink iránt. Egy nem kormányzati korrupció ellenes szerv vagyunk, a Trans Transparency International. Miért is vagyunk ma itt? Nos, azért, mert a Transparency International a politikai pártok finanszírozása tulajdonképpen olyan területnek ítéli, ahol nagyon nagy mértékben előfordulhat korrupció. Azonosítottunk két területet, ahol korrupciót észlelhettünk a pártfinanszírozásban. Az egyik az, hogy a közpénzeket nem, jó, nem jól alkalmazzák fel, annak érdekében, hogy hatalmon maradhatnak, maradhassanak a pártok, a másik pedig a, az adományok köre. Ha korrupciót megnézzük a pártfinanszírozásban, akkor két forrást, két standardet említhetnék, amelyet, amelyeket be kell tartania az uniónak, az Európa Tanácsi ö, határozat, a másik pedig az ENSZ korrupcióellenes határozata. Ennek hetedik cikkének harmadik pontjában teljesen egyértelműen le van fektetve, hogy az Európai Unió, amely egyébként ratifikálta az ENSZ határozatát, a, nem csak a 27 tagállam, hanem az Európai Unió is ratifikálta, és ennek érdeké, értelmében az Európai Uniónak a transzparenciát javítania kell, azok vonatkozásában is, akik nyilvános posztokat, közposztokat viselnek és politikai pártokként szerepelnek. A Transparency International azt várja, hogy a, az interneten is, és a közvélemény számára is hozzáférhető dokumentumokban mennyire nyomon követhető a pártfinanszírozás, valamiféle kül, külső szempontból vizsgáljuk ezt. Itt van a jobb oldalomon Pac úr, aki az újságokat is átnézte, és szívesen válaszol majd a kérdéseikre később. Megnéztük tehát, hogy mi áll rendelkezésre, és hát alapvetően a költségvetést vettük alapul, amely a ö, politikai pártoknak rendelkezésére áll. Úgy tűnik, hogy évről évre nő ez a költségvetés, 25%-kal nőtt, miközben a teljes költségvetés nem nő ilyen arányban. És hát ezeknek a, ennek a költségvetésnek nagy része politikai pártokhoz kerül. A elemzésünk alapján kidolgoztunk egy dolgozatot, ez itt felvehető az ajtó mellett, és ebben há, 5 nagy megállapítást foglaltunk össze. Először is. Nagyon üdvözöljük azt, hogy online hozzáférhetőek a, az anyagok a pártok részéről, azt is, hogy ezek standardizált beszámolók, és ezek a táblázatok, amelyet a parlament bürója javasolt, ezek alkalmazásra kerülnek. Az is nagyszerű, hogy ezek már auditált beszámolók. Ugyanakkor is ez már a második megfigyelés. 2010-ben az Európai Parlament bizonyos hiányosságokat állapított meg. Tehát a parlament saját maga állapította meg ezeket, az európai párt finanszírozásnak az átláthatóságát illetően. És ez meg is jelent a 2008-as költségvetés mentesítésének megadásakor. Ebben a kritikában kifejezésre került, hogy a csak PDF dokumentumok formájában állnak rendelkezésre a beszámolók, a jelentések a költségvetés elköltéséről, és azért ne felejtsük el, hogy nagyon sok szervezet van, mint ahogy mi is, akik kívülről kívánunk hozzáférni ehhez az anyaghoz, és nem, tudunk, nem tudjuk letölteni az Excel táblázatokat. Pedig a civil társadalomnak pont ez lenne a lényege, hogy ezekhez hozzáférjen, tehát az analízis, az elemzés nem tudjuk egyszerűen elvégezni, nincs meg erre a lehetőség. Harmadik megállapítás. A standardizált formátumban vannak természetbeni adományok, hozzájárulások szerepelnek, de az adományok nem, tehát a természetbeni adományok. Aggája tölt el bennünket az is, hogy a 2009-es évre például a kampány költségekről nincsen megfelelő lebontás, és a jelenleg hatályos jogszabályban is hiányosság mutatkozik ebben a vonatkozásban. Úgyhogy azt nagyon értékelnénk, hogy a következő időszakban a, azok az aggályok, amelyek tulajdonképpen onnan adódnak, hogy a civil társadalom nem tudja monitorozni itt az, a folyamatokat, változások történjenek, mik legyenek ezek. A társadalom egy teljes körű és standardizált beszámolót szeretne, jelentést szeretne, könnyen hozzáférhető és online letölthető, összehasonlítható anyagokat szeretnénk, az adatformátumra gondolok. A vizsgálatokat ki kellene terjeszteni az adományokra és a természetbeni jutatásokra is, és a pénzügyi tartalékokra vonatkozóan is szeretnénk anyagokat, ahogyan ezt Galeo úr is említette. És egy utolsó nagyon fontos ajánlás az lenne, hogy tekintettel a 2014-es választásokra a Transparency International-t nagyon érdekelné, hogyha egy európai parlamenti választási finanszírozási jelentést kaphatna. Gale úr itt felvetette ezt, hogy ez egy elvi lehetőség, és egy kockázati elemzést is ide sorolnék, mint ennek a része. Gale úr javaslata, hogy az ellenőrzés szigorodjék intézkedések szintjén, annak érdekében, hogy védjük ezeket az Európai Uniós forrásokat, Egyetértek Molokor javaslatával is, ami korábban elhangzott, hogy a szankciók nagyon lényeges, annak érdekében, hogy ezeket az alapokat ezen a területen megóvjuk, és talán egyfajta administratív büntetés is be kellene vezetni, hogy, hogy megfelelően kerüljenek alkalmazásra a pénzeszközök. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Ah, hogy ilyen rövid volt. Köszönöm szépen a dokumentumokat, is mindazt, amit elmondott. Nagyon tartalmas volt az előadás. Dafur következik. Elnök úr, a probléma veleje, okozója, hát azért itt ne túlozzuk el ezt a problémát, az az elképzelés, hogy az európai politikai pártok azáltal, hogy hatalmuk van, ezáltal korumpálhatók, hát azért ez túlzás. A pénzügyi rendelet, hát önmagában is, amennyiben itt nem akarná támogatni a, a pártokat, ez egy nonsens volna, hiszen igenis szükségük van tiltani, a kampányt tiltja, tiltják, a jelölteknek a támogatását tiltja, és nem csak a közvetlen támogatást a nemzeti pártoknak, hanem a közvetett támogatás is tiltás alatt áll. És ez abszurdnak tűnik. Mindez oda vezet, hogy az Európai Uniós pártokat kötelezik arra, hogy kicsit ott kozmetikázzák a, a számvitelüket. És ez egy abszurd helyzet. Hát van, aki ezt már csalásnak nevezi. És az Európai Uniós költségvetést is érinti ez. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy Jana asszony nagyon radikális lesz, amikor majd a hetes cikket vizsgálja, a pénzügyi rendeletre gondolok, és a tiltásokra nagyon odafigyel. A transnacionális listák felállítása és azok kampánya, kampánya az európai pártok által finanszírozva közpénzekből, az európai költségvetésből, hát egyszerűen lehetetlen lenne. Az Európai Parlament a statútum megváltoztatásánál, módosításánál ezeket a szempontokat tartja szem előtt. Köszönöm szépen. A néppárt főtitkára kért szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, valóban a néppárt főtitkár helyettese vagyok, és délelőtt elmutattuk a véleményünket az áttekintésről, amelyet Klaus Vele úr terjesztett itt elő. Két-három percben szeretném megköszönni, és ennek az egész bizottságnak ezt a kezdeményezést. Azt gondolom, hogy az input a parlamenti képviselőktől és a szakértőktől is, valamint a számövők és az egyetemek részéről is nagyon hasznosak voltak és demonstrálták azt, hogy nagy a pártokon át nyúló egyetértés. Az európai politikai pártok viszonylag újak, 70-es, 80-es években kerültek felállításra, megalapításra, de már szerepelnek a, az új szerződésben. Nyilván nagyon hosszú út van még előttünk, és hát itt látjuk a kis kártyáinkon, hogy, hogy csoport, valamilyen párt csoporthoz tart, tartozunk, és így jelölnek bennünket, tulajdonképpen harcolnunk kell a létünkért, de független politikai pártok vagyunk. Messziről indultunk, Maastricht, Nizza, 2004-es rendelés, aztán a 2007-es áttekintés, és aztán az előző szabályozásnak az átdolgozása, amely nagyon sok administratív terhet levett a vállunkról, illetve, bocsánat, ránk helyezett, és azok az igények, amelyek a Transparency International képviselőtől érkeztek, hagyd mondjam azt, hogy Excel fájlt online mi adatokkal nem fogunk feltenni a netre, mert ezt még a parlamenti pártoktól sem kértik. Azt gondolom, hogy PDF-be bele lehet tenni itt a az elszámolásokat, de miután azt sem tudjuk pontosan, milyen adatokról van szó, ne várják tőlünk, hogy ezt Excel táblázatban online fölrakjuk. Ex post ellenőrzések, igen, a Klaus Wheeler jelentésben olvashatjuk azt, hogy közös külső auditor jönne, rendben van, amint megkapjuk az európai statútumot, mert jelenleg még a belga szövetségi törvény hatája alá tartozunk és ez alapján dolgozunk. Tehát amint megvan ez az európai statútum, akkor mi is alávetjük magunkat ennek a, az ellenőrzésnek, de meg kell találni az útját annak, hogy hogyan tudunk tulajdonképpen jogos, indokolt kérdésekre reagálni. Ami a statutumot illeti, és azt hiszem, hogy ezt minden kollega nevében mondhatjuk, hogy örülünk annak, hogy sikerült egyel tovább lépni 2004 és 2007 során, politikai relevanciája van az ügynek, de legitimitást kérünk jogi és pénzügyi szempontból is. És nyilván itt az elismerési kritériumokról is szólni kell, kell Hefner úr megjegyzése nagyon érdekesek voltak számunkra. Miért? Az elismerés, mint politikai párt, majd pedig második lépésként kritériumok rögzítése, hogy hogyan kapjunk majd támogatást, ez teljesen rendben van, és helyesen méri fel a helyzetet. Milyen eszközök kellenek a párton belüli demokráciához? Nyilván vannak saját statutumaink, és vannak különböző online kérdés sorozatok és táblázatok, amelyek alapján itt mérni tudjuk magunkat. Vannak támogatók, támogatott tagok, akiknek azonban nincsen szavazati jogok. Vannak felszólalási jogaik, de még egyszer mondom, szavazati joguk nincsen. Tehát látni kell, hogy meddig mehetünk el. Tulajdonképpen egy szövetségét képzik a különböző tagok, legyenek azok egyéni vagy kollektívek. és a szavazati jogkérdését aláhúzom még egyszer, mert fontosnak tartom. Most jött el a pillanat, hogy fontos szereplőké válhassunk a politikai szinterén, és itt van az Andrew Duff féle jelentés, amely nagyon sok pártra utal, és azt gondolom, hogy az európai polgároknak a fogékonyságát növelni kell az európai parlamenti választások felé. Az európai elnökségre jelöltet állítani? Hát rendben van, mi is eljárhatunk így, de nagyon sok mindenről nagyon sokszor nem is tudunk. Adják meg nekünk az eszközöket, a legitimitást, hogy valós szereplőkké válhassunk. Nem szabad alá becsülni a, ezeknek a pártoknak a súlyát és a jelentőségét. Még egyszer megköszönöm a lehetőséget, hogy elmondhathassuk mi is a véleményünket, és azt a támogatást is, amelyekről önök itt számot adtak felénk. Köszönöm szépen önnek is. Janako asszony kap még szót, ő fogja lezárni a mai rendezvényt. Elnök úr, ez a meghallgatás valóban nagyon érdekes volt. A két utolsó hozzászólót hallottuk, Galia, Galia urat is hallottuk, illetve a Transparency International képviselőjét is meghallgathattuk vagyis a legkülönbözőbb különböző oldalakat hallottuk, a legkülönbözőbb perspektívákból. Az európai pártok, az európai szintű pártok, hogyha így akarjuk nevezni. A valóság az, amelyről most beszélünk, az az európai pártok alapszabálya, egy politikai, jogszerű, jogszemély, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek legyenek ezek. Elhangzott már az adózás kérdése, de azt is mondták, hogy adó szempontjából nincs lehetőség arra, hogy a pártok munkatársai, tisztviselők legyenek. Egyszerűen arról van szó, hogy van a tisztviselőknek egy alapszabálya, akik nem versenyvizsgán vesznek részt, vannak ideiglenes foglalkoztatottak, és ez nem egyenlő elbánást jelentene, hanem a jogszemélyiség, jogi személyiség megadása fontos dolog, mert így ki tudjuk terjeszteni a statútumot mindenkire. Egyszerűen arról van szó, hogy adott esetben hatalommal való visszaélés is előfordul. A következő lépést vizsgáljuk minden pártnak legalább egy képviselője kell, hogy jön az Európai Parlamentbe, és eh, hogy a támogatókkal mit csinálunk, nem kell mindenkinek tagnak lenni. Korrupciós hatalommal való visszaélés. Természetesen egy előzetes, megelőző ellenőrzés is lehet végezni. Nyilvánvalóan el lehetne mondani, hogy hogyan használják fel a pénzeket. Megvannak a szükséges mechanizmusaink szerintem. Elnök úr, mindenek előtt szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki a mai napra eljött, tisztelt professzoroknak, a számvevőszék képviselőnek, a Transparency International képviselőjének, és mindenek előtt azt szeretném elmondani, nagyon örülök a ma délelőtti vitának is. Az elnök, illetve a főtitkár, illetve magas szintű képviselők a különböző politikai pártokból voltak jelen. Ez egy fontos lépés volt. Már sok éve szerepet játszok az európai politikai színpadon. A nemzeti pártok képviseletében. De természetesen most tovább kell lépnünk, a finanszírozás is ennek része. A lényeg viszont az, hogy jogi személyiségűek legyenek ezek a pártok, egy olyan statútumot kell elfogadtatni, amit minden tagállamban elfogadnak. Tehát pillanatnyilag a belga non-profit jog vonatkozik ránk ez így nem kielégítő, ezért olyan alapszabályra van szükség, amely a tagállamok alkotmányaival nem ellentétes. Szerintem ezt meg lehet oldani. Politikailag eh, és jogilag is eh, jól alábástyázott eh, statútumra van szükség, így vagyunk képesek arra, hogy megvizsgáljuk azt a témát, amit a DAF jelentés is tartalmaz. Hogy tudunk egy határokon átnyúló egységes listát felállítani? Jó, persze a szám az egy más dolog, 25-30-35 a lényeg, hogy az elv megvalósuljon. És utána az első lépés után következik a második. De nem gondolom, hogy egy európai politikai statútum nélkül ezt meg tudnánk oldani. Erre szükség van, hiszen a tagállamok jogalkotása ezen a területen nagyon eltérő, és tart, meg kell előzni, hogy zsákutcába kerüljünk. Elnök úr, minden nagyon hasznos, ami ma elhangzott, készítek erről egy jelentést. Úgy gondolom, hogy a következtetés egyhangú volt, szükség van egy ilyen alapszabályra vagy statútumra, amit mindenki el tud fogadni. Aztán a részleteket illetően, az egyéni tagságot illetően, vagy a többi párthoz való kapcsolatot illetően, mit tegyünk, ezt később meg tudjuk oldani. Most arra kell késznek lenni, hogy megtegyük azt a lépést, amelyik előttünk áll. Lesz jelentés, és a főtitkári jelentést is figyelembe véve természetesen a finanszírozás témáját sem tudjuk teljesen felejteni. A lényeg az, hogy átláthatóak legyenek a dolgok. Európai Parlamentként ez a dolgunk, hogy ezt biztosítsuk. Köszönöm a szakbizottság valamennyi tagjának és munkatársának, hogy eljöttek. Nagyon érdekes volt ez a meghallgatás. Úgy vélem, hogy ezáltal sikerült az érdeklődésünket felkelteni. Eh, Köszönöm szépen, Köszönöm. A jövőt is, hiszen 31-én az ön jelentése kerül napirendre az ülésen. Nem tudom, sikerül-e a mai sokrétű megnyilatkozásokat tekintve jelentést elkészíteni addig. Minden esetre január 31-én lesz a következő lés, ahol ezzel foglalkozunk, és másnap is 12.30-ig dolgozunk rajta, és lett egy rendkívüli ülés február 7-én 16 órától 18.30-ig a DAF jelentéssel foglalkozunk ezen. Az a választási eljárás vizsgálja. Köszönöm szépen.